Having adopted the agenda, Miután elfogadtuk a napi rendet, rátérünk a jegyzőkönyvek jóváhagyására. Azon ülések jegyzőkönyveiről szó, amit ö, október 26-án, a 31-én, február 3-án tartottunk. Ha nincsen kifogás, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. If I may have your attention, please egy kis figyelmet kérnék. A négyes napi rendi pontunk következik. Kérem szépen. Those in the room remain silent. Kérem a teremben tartózkodók eh, csendesüljenek el, és folytassuk a munkát a négyes napirani ponttal. Az eks és a szabadságon, a biztonságon és a jogérvényesülésen alapuló térséggel kapcsolatos politikák, a szitken szerepe, az EU helyzetalemző központjának szerepe. A főképviselőhöz érkezett Aston asszony egy levél a múlt decemberben, amelyben azt kértük, hogy beszéljünk azokról a kérdésekről, amelyek a, az EKS-hez, illetve a szabadság és biztonságon és a jog érvényesülés alapuló kapcsol, térséghez kapcsolódnak. Most pedig e, az AFET és a SZEDE szabbizottság kollégái is részt vesznek ezen a e, találkozáson, és Krisztef Lizek urat is köszöntöm itt, aki a SZEDE szakbizottság alelnöke, és itt van közöttünk Pierre Vimon úr is, aki az LKS főtitkár, és itt van Jokka Szalmi úr is, aki a Szitken igazgatója. Ők fognak egy kis bevezetőt tartani a Szitken működéséről, és ezért először meg is adom a szót a nagykövet úrnak, utána pedig Szalmi úrnak, és utána pedig vitázni fogunk majd. Tessék, nagykövet úr. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm elnök úr a szót. Nagyon rövid leszek, mert úgy gondolom, hogy a mai nap valódi hőse itt mellettem ül, a Szitken igazgatója. Hát szerintem ez fogja önöket igazán érdekelni. It's not so good. Sajnos nem halljuk az elnök urat. De ha csendesedne mindenki el, az sokat segítene. Jó, megpróbálok egy kicsit hangosabban beszélni, vagy közelebb a mikrofonhoz. Tehát, azt mondtam, hogy a legérdekesebb dolgokat majd Ilka fogja elmondani, Én csak arról beszélnék, hogy mi a kapcsolatunk a külső és belső dimenziójával a biztonságpolitikánknak. Azt hiszem, ez volt az a széles körű kérdés, amit föltettek. Majd megadom a szót Ilkának, aki a részletesebb kérdésekről fog beszámolni a szitkenről. Mindennyian tudjuk, semmi szükség megismételni azt, hogy a biztonság szempontjából alapvetően fontos, hogy rendkívül nagy legyen a kapcsolat, koherens legyen az EU fellépés külső és belső dimenziója között biztonságpolitikai szempontból. Nem emelhetünk falat a kettő közé, mert túlságosan összekapcsolódnak a mai világban, és ezt tudjuk is hogy a terrorizmus ellenes fellépésünket intenzívebbé kell tenni, vagy a szervezet bűnözéssel szemben határozottabban kell felnéz, fellépnünk, hogy csak néhány biztonsági prioritást említsek meg. Mindenképpen ezen ö, problémák külső dimenziójával is foglalkoznunk kell. Ez a napi munkánk. Pontosan ezért szorosan együtt kell működnünk a tagállamokkal. A tagállamok aztán bilaterálisan egymással működnek együtt, és ezeket az intézkedéseket kombinálnunk kell, és a harmadik országokkal folytatott politikai dialógusunkkal egyeztetni. Közszolgálatunk teszi ezt minden válságkezelés keretén belül, és lépjünk fel akárhogyan is mindenképpen szorosan együtt kell működnünk a tagállamokkal. Koherens, koordinált megközelítése van szükség, és tudjuk, hogy ez a helyes út. Nem csak a tagállamokkal kell szorosan együttműködnünk, hanem a bizottsággal is, és a bizottsággal együtt már is jelentős előrelépéseket tettünk és a stratégiai prioritásokat próbáljuk most meghatározni. Bizonyára önök is tudják, hogy kettőt ezek közül most fogadtunk el, Szahellel, a övezettel például, what is usually called és Afrika szarvával, approach. és szükség van a az átfogó és integrált megközelítésre. És itt mindennapi munkánk része kell, hogy legyen a külső és a belső dimenzió. Hadd említsek néhány példát kezdeményezéseink köréből. Képviselőink most már minden tanácsi munkacsoportban jelen vannak, amelyek biztonságpolitikai kérdésekkel foglalkoznak, például a JAX, stb. stb. Ezen kívül a külszolgálat az főigazgatóságok szintjén is képviselteti magát, és a szolgálatok közötti ö, csoport ö, is létrejött, a Home ö, főigazgatóság ö, hatáskörébe tartozik mindez a bizottságnál, és örömmel tájékoztatom önöket arról, hogy a külszolgálat hasonló ö, csoportot kíván létrehozni a külső dimenzió ö, szempontjából, ahol szintén elnöki feladatokat fog ellátni, és szorosan együttműködik a bizottsággal. Közös dokumentum született a bizottsággal, illetve fog születni a jövő hónap elején, amely a biztonságon, a szabadságon és a jogérvényességen alapuló térség, illetve a védelmi és külpolitika terén kapcsolja össze a feladatokat, amennyire csak lehet. Miután megszületett ez a dokumentum és ö, nyilvánosságra kerül, közösülésre kerül só a COZI és a PSL között, azt hiszem június elején, ahol konkrét kezdeményezésekről lesz szó, megint csak a biztonsági aspektus megerősítése céljából, figyelembe véve a külső és belső dimenziókat. Azt hiszem érdemes megjegyezni azt, hogy a Stockholmi program végrehajtása keretén belül fontos feladatokat látott már el a belügyi főigazgatóság. A szabadságon, biztonságon és érvényesülésén alapuló térség tekintetében az Európollal szorosan együttműködve, és nagyon sok polgári misszió keretén belül is, ahol a polgári védelem terén a rendőrséggel, a csendőrséggel, Koszovóban vagy Afganisztánban léptünk fel. Szándékunk szerint ezen az ülésen megkívánjuk vizsgálni azon lehetőségeket, amelyek keretén belül a külső-belső dimenziót a terrorizmus elleni fellépés terén tudnánk megőrisíteni, és ugyanez igaz a cyber biztonság vonatkozásában is. Nagyon sok kezdeményezésre van szükségünk, és nagyon sok kezdeményezést fogunk tenni ezen a területen, de mind az európai biztonsági stratégiában és a belső biztonságpolitikai stratégiában található prioritások megtalálhatók lesznek majd ebben a dokumentumban, amelyet közösen fogunk elkészíteni. Végezetül még annyit szeretnék elmondani, hogy foglalkozunk annak a lehetőségével is, hogy európai delegációinkat megerősítsük, legalábbis többet ezek közül, amelyek elsősorban a biztonságpolitikával foglalkoznak. Szakértőket kívánunk delegálni ilyen delegációkhoz, akik összekötőként segítenek majd a munkában a ezen a területen. Végezetül. Hadd mondjam el még egyszer, hogy milyen mértékben vagyunk elhivatottak ezen a területen, hogy a közrendet, a biztonságot erősítsük meg az emberi jogok, a nemzetközi jog terén, amelyek alapvető értékek, a béke megőrzése, a konfliktusok megelőzése terén és a nemzetközi biztonság szempontjából. Ez nem csak szerződéses kötelezettség, hanem személyes meggyőződésem is, de nem csak az enyém, hanem a főképviselő asszonyé is. Úgyhogy emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy legtöbb ilyen jellegű missziónk közös védelmi és biztonságpolitika terén általában a befogadó ország azon ö, céljait támogatják, hogy a demokratikus normáknak, a jó kormányzás elveinek megfelelően visszaállítsák a rendet. Továbbra is ez lesz a feladatunk a jövőben, és hogyha az elkövetkezendő hónapok során szükség lenne rá, akkor ugyanígy járunk majd el a közrend és a biztonság terén ö, ellátandó misszióinkban. Köszönöm szépen. Elnök úr, most Ennyit szeretnék fenn volna elmondani. Szalmi úr következik, az EU helyzetelemző központjának igazgatója. Kérem, engedje meg, hogy csak megjegyezzem. Szokás szerint most is nagyon feszes a napi rendünk, délután számos pontot kell megbeszélnünk úgyhogy kérem, szíveskedjenek az adott idő korlátot tartani, 6-7 percre gondolok, utána megnyitjuk majd az eszmécserét a témával kapcsolatban. Nos, a EU helyzetelemző központjának igazgatójaként talán munkaköri kötelességem is, hogy ne mondjak inkább semmit, de nem. Hölgyeim és uraim, a EU helyzetelemző központja részéről vagyok. E, két hónapja különféle e, plegykák, mendemondák e, teljengenek arról, hogy a SZICEN-nek mi a való valódi helyzete. Elmondom, beszélek a küldetésünkről, a hátterünkről, feladatunkról és funkcióinkról, és arról, hogy milyen termékeket szoktunk előállítani. Küldetésünk tehát az a lényeg, hogy biztosítsuk Európát ebben a mostani világban, ehhez egy stratégia kell, ehhez időbeli hírszerzési döntések kellenek, hiszen erre lehet alapozni a bel- és külpolitikai döntéseket. Az EU helyzetelemző központjának feladata az, az előzetes jelzések leadása, valamint informál, informáljuk az EU főképviselőjét, Eston asszonyt és munkatársait a CSDP és a CSFP, valamint a terrorizmus elleni harc kapcsán végezzük a munkánkat. Missziónk egyébként a nemzeti, illetve a nemzetközi események monitorozása szakadatlanul, 24 órán keresztül, minden nap, minden héten különféle földrajzi területeket vizsgálunk, terrorizmust, a tömegpusztító fegyverek kérdését és egyéb globális fenyegetéseket. Röviden a SZICEN történetéről. Először is az EU helyzetelemző központjának, a SZICENnek a létrehozása az európai biztonsági és védelmi politikájának a a következménye, és 1999-re tekint vissza, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy polgári és katonai missziók eredményeként egyértelművé vált, hogy tágabb hírszerző elemzői struktúrákra van szükség. 2000, szeptember, 2001. szeptember 11-e új hangsúlyt adott annak, hogy időbeli, jó időben beszerzett információkra van szükség. 2002-ben hozták létre a SITCENT a tanács főtitkársága alatt, és ez közvetlenül kapcsolódik a főképviselőhöz az EU képviselőit is delegálták a helyzetelemző központba. Ezek után nemzeti szakértők erősítették a csapatunkat, az el, a ter, terrorizmus e, ellenes e, csoporthoz érkeztek nemzeti kirendelt szakemberek ezek után e, ismét e, a tanács titkársága, illetve ma az EKS azt a feladatot adta, hogy e, fenyegetettség, felmérést, kockázatelemzést végezzünk. Aztán 2007-től számítva a helyzetelemző központ az EU katonai törzsével dolgozik együtt. Ez a hírszerző ellenzői kapacitás kihasználását jelenti. Ez egyébként azt is jelenti, hogy ebben a konstrukcióban közös feladatokat látunk el, közös termékeink vannak. A 2009. szeptemberre után, a Lisszaboni szerződése után Catherine Ashton fő megbízott asszony alá tartozunk, illetve 2011-től kezdve az EKS is felettes szervünk. Nos, milyen feladataink vannak? Alapjában véve négy Először is figyeljük a helyzeteket, és globális módon követjük az események alakulását. E, <clears throat> korai előrejelzéseket adunk, e, e, helyzetelemzéseket, kockázatelemzéseket végzünk, valamint áttekintéseket adunk a különféle helyzetekről. Válság idején a SZICEN folytatja tevékenységét, azonban gyorsítja és fokozza a jelentés szolgáltatását <clears throat> jó időben történő jelentéseket készít elsősorban a fő képviselő asszony és munkatársai részére. A konstrukció lehetővé teszi, hogy adott esetben szükség esetén bővítsük annak az állománynak a létszámát, akik 24 órán keresztül minden nap, minden órában dolgoznak. Egy Egyébként kapcsolatban vagyunk a, konz, a konzuli egységekkel is, <clears throat> részt veszünk a globális navigációs eh, rendszerekkel kapcsolatos projektek fejlesztésében is. Aztán még egy érdekes terület, milyen forrásokra eh, támaszkodunk. Általában a hírszerző eh, szolgálatok ugye hétköznapilag úgy szoktuk mondani, hogy fedett forrásokból dolgoznak, de ez nem így van, nyílt forrásokat is használok, nemzeti, illetve nemzetközi hírforrásokat, közös védelmi és biztonságpolitikai missziókat, stb., illetve az egyes nemzeti hírszol, hírszerző szolgálatoknak az adatait is felhasználjuk. A SITCEN helyzetelemző központ nem egy operatív hírszerző központ, egyáltalán nem olyan, mint a tagállamokban működő egységek. A szerződésekben egészen komoly kontroll láncok gondoskodnak arról, hogy a SZICEN ne is válhassék ilyen jellegű írszerző szervé az európai konstrukción, az európai kereteken belül. Ezek a nemzeti biztonsággal foglalkozó szervek dolgai. Mi stratégiai szintű információ elemzéseket készítünk, nem operatív információt. Ez a nemzeti hírszerző szolgálatokra tartozik. E, elnök úr, e, ezek voltak az utolsó észrevételeim, ezzel köszönettel befejeztem. Thank you so much. Köszönöm szépen, Szalmi úr. Most akkor megnyitjuk az eszmecserét ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Talán meghallgathatnánk a Lizek úr e, véleményét, aki a bizottság alelnöke. Tessék, uram, megadom a szót. Köszönöm szépen. Hadd beszéljek lengyelül, úgy gyorsabb lesz. Köszönjük szépen. E, Köszönöm nagyon szépen a Libe bizottságnak. Az wszystkich, szczególnie a külbiztonsággal kapcsolatos kérdések e ponton mindenki számára, mindannyiunk számára nagyon érdekesek. Nagyon fontos a mai vita szempontjából, hogy a belső és külső biztonsággal kapcsolatos kérdések nagyon fontosak. Terrorizmus, internetes terrorizmus, szervezett bűntet, bűn, bűnözés, stb. Azonban nagykövet úr és igazgató úr kicsit provokatívabb lennék, hiszen azt mondták befejezésképpen, hogy egy európai hírszerző szolgálatot látnak el, Egyébként a SZEDE eh, bizottságban beszéltünk erről. Eh, ez európai ságot jelent. Nem azért, mert külön kitért arra, hogy az ön intézménye nem egy, eh, hogy úgy mondjam, tipikus hírszerző szolgálat a hagyományos értelemben. Az a kérdés, önök szerint ma vajon ténylegesen szükség van-e egy ilyen intézményre, tehát az önök intézményét el lehet-e mozdítani a hagyományos értelembe vett hírszerző szervezet irányában. A második észrevételem, tudjuk, hogy kell az együttműködés, de az európai együttműködés hogyan alakul a többi belső és külső biztonsággal foglalkozó játékosokkal? Europorra, Frontexre gondolok itt aztán a külés, közös védelmi és biztonsági politikai missziók esetén hogy alakul az önök feladata az európai szinten, hogyan alakul az együttműködés az önök szervezete és más, a világ más táján működő szervezetekkel kapcsolatban. Ez természetesen nem EU országokat jelent. Megnyitom a tagok előtt is az eszmecserét. Úgy javaslom, hogy mindenki két perc felszólási időt kap. Edvel asszony. Köszönöm szépen. Először is nagyon örülök, hogy végre, valahára megtörténik ez az eszmecsere, mert már évek óta szerettük volna, hogy ez megtörténjen. Előre léptünk tehát. Nagyon rövid leszek, észrevételeim elsősorban a demokratikus ellenőrzés, a demokratikus felülvizsgálat témájára szorítkoznak. Ugye hallottunk már a szitszerről, ennek hivatalosan tagadták a létezését, aztán egyszer csak úgy fokozatosan testet ölt, mint ami hirtelen úgy előtűnik a ködből. Hallom, értem, hogy önök nem operatív szervként működnek, Eston Báron fennhatóság alatt végzik a tevékenységet, ugye ez eléggé hivatalos, de azt mondta, hogy ha operatív szervezetté akarnának válni, akkor az európai szerződéseket kellene ehhez megváltoztatni. Nagyon jó ez. Nyilván együttműködésre van ezen a területen, de meg kell szerveznünk a demokratikus ellenőrzést önöktől szeretném hallani, hogy létrehoznának struktúrát az Európai Parlamenten belül. Ugye tulajdonképpen minden nemzeti parlamentnek van egyfajta ilyen e, biztonsági felülvizsgáló egysége különféle jogosítványokkal, végezetül pedig e, egészen e, nagyszerűnek tartom, hogy jó néhány olyan témánk van, amit kamera előtt tárgyalunk majd meg ma, én nagyon szeretném, hogy ez a pont is kamera előtt került volna megvitatásra, hiszen a demokratikus kontrollnak ez egy fontos eleme. Úgy látom, hogy egyre hosszabb a felszólalók listája. Most lezárom, hogy beleférjünk az időbe. Álvaro úr, kettő perc. Köszönöm szépen, tisztelt Elnök úr, köszönöm szépen azt, hogy az igazató úr és eljött, és örülök, hogy Zámi úr is eljött. Intfeld kollega már utalt arra, hogy 2004 óta keressük a kapcsolatot a Szicennel, ez idáig nem igazán voltunk sikeresek, és ezért örülök, hogy ön itt van. Két dolog van, amire szeretnék most, amiről szeretnék most beszélni. Erről már beszélt Vilmon úr is. Az Európai Hírszerzési Szolgálat. Tudjuk, hogy mint az EPP frakció, mint pedig az SND frakció nem csak egy európai hírszerzési szolgáltat szeretnének, hanem ezt követelik. Milyen fajta jogalapra van szükség, mit kell megváltoztatni a szerződésekben ahhoz, hogy ezt lehetővé tegyük. Liberálisként nincsen még végleges pozícióm ezt illetően, de tudjuk, hogy számos tagállam nagyon is visszafogottan áll ehhez a kérdéshez. Hogyan fog ez működni majd a tanácsa? Például Kekhoff úr azt mondta, hogy az ő vezetése alatt a SITCEN, Europol és a Frontex összefogla, összefogható lenne, és egy terrorizmus ellenes egységet hozna így létre. Engem jobban érdekelne itt a parlamenti ellenőrzés, de hát már meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Köszönöm szépen, mert Buzotél úr kapja meg a szót, szót kettő percre. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Négy egyértelmű, rövid kérdésem lesz Szálmi úrhoz. A SZICEN együttműködik-e az ügynökségekkel, olyanokkal, mint például a Frontex ügynökség, amelyeknek megvan a saját helyzetelemző központja a tagállamok megoszthatják egymás között azokat az információkat, amelyeket a Szincen által kaptak, és a Szincen megosztja-e az információt harmadik országokkal, mint például az USA-val. És utolsó kérdésemként, ön szerint van-e szerepük az olyan kérdésekben, mint például az EU alapú TFTP, vagy az EUPNR-ben van-e szerepük, van-e a Citizennek szerepe ebben a kérdésekben? Elnök, köszönöm szépen. Két percre Romero López asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is szeretném azt megkérdezni öntől, hogy az ön tapasztalatai alapján a terrorista fenyegetettség milyen szintű jelenleg Európában, mert az, a terrorizmus leküzdése is egyike a feladatainak. Második kérdésem az lenne, ahhoz kapcsolódik, amit mondott, hogy saját nyomozásokat is folytatnak, és átvesznek információkat a katonai felderítő szolgálatoktól. Az egyes tagállamokban ezek a szolgálatok, hogy is mondjam, nem annyira koordinálhatóak egymással, vagy csak nagyon nehezen koordinálhatóak. Van egyfajta nagy hézag, amely az inform- a hírszerzési szolgálatoknál gondot jelent. Ez pedig a koordináció. Az USA-ban 16 ügynökség van, de ezek sem voltak képesek arra, hogy a terrorcselekményeket megelőzzék. Ugyanezt történt Nagy-Britániában és máshol is. Tehát a koordináció nem igazán működik. Hogyha a tagállamokban ez a helyzet, és nem működik a koordináció, akkor ez nem csak az operatív információkat illeti, hanem magát, az elemzést is. Ha ez a helyzet, akkor igazából nem tudnak a tagállamokból információkat kapni, sem operacionális szinten, sem pedig elemzés szempontjából. Nem lehetne azt elvárni, hogy az Európai Unió egy koordinált információs szolgálatot hozzon létre. Albrecht úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Én is jónak tartom azt, hogy végre lehetőségünk nyílik arra, hogy egy kicsit részletesebben beszéljünk arról, hogy mi a Citizen helyzete, és itt a parlamentben lehetőségünk nyílik arra, hogy az öninformációit értékeljük. Engem az érdekelne, hogy mi a viszony az Eurojust, illetve az Europol tekintetében, hogyan cserélik ki az információkat és az adatfeldolgozásnál az önök részéről van-e valamilyen kapcsolat az Europol irányába, és ami még érdekelne, az az, hogy milyen parlamenthez, milyen parlamenttel szemben, milyen parlamenti ellenőrzéssel szemben érzik önök magukat kötelezve. Vannak nagyon szigorú előírások a titkosszolgálatokkal kapcsolatban, a hírszerzéssel szemben. Ezek nagyon kényes információk, ezeket nagyon szigorúan kellene figyelemmel kísérni, véleményem szerint, mert sok információ a terrorizmus leküzdése alá esik, a szervezet bűnözés leküzdése alá esik, és itt sok minden elképzelhető, sokkal több, mint az úgynevezett normális rendőr együttműködés kapcsán. Itt az Európol, az Eurojustot is be lehetne vonni, tehát nem tudom, hogy hogyan kell itt látni a keretet. Utolsó kérdésként, utolsó pontként azt szeretném megkérdezni öntől, hogy itt a belső biztonság, illetve a bűnözés leküzdésének kérdései egy ilyen egy ilyen külső testület keretén belül az EU miért így kell kezelni ebben a, ebben a külső ö, keretben? Érdekelne az, hogy mennyire messze megy ez. Mrs. Latford, two minutes. Latford asszony, kettő percben. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Fiman ö, nagykövet úr hangsúlyozta, hogy milyen fontos a közrend és a demokratikus ö, ö, vívmányok. Nem tudom, hogy tudja-e, hogy mi történt a, a transatlanti jogi viták során, illetve azzal, mi történt, amit azt hiszem az amerikaiak kezdeményeztek a korábbi kormány során. Arra gondolok, hogyha kicsit pejoratívan fogalmaztatok, hogy a cél az volt, hogy Európa fogadja el azt, hogy a normális körülmények között alkalmazandó büntetőjog ne, alka- ne legyen alkalmazható a, a terrorizmusra. El tudnám mondani, hogy mit hallott erről, hogy mi történt ezzel, tekintettel arra, hogy Obama elnök Guantanamo-ban folytatja a katonai fellépést. Then. Elnök. Luna csak asszony parancsoljon, kettő percben. Thank you, uh, President. Köszönöm, elnök úr. Csatlakoznék azon kollégákhoz, akik a demokratikus vizsgálatról kérdeztek, és mint külügyi bizottsági tag, kicsit meglepett, hogy ezt a témát itt mi vitatjuk meg, de mivel a külügyi szolgálathoz tartozik, érdekes, hogy itt beszéljük meg ezt a témát, nem pedig a külügyi bizottságban. De úgy tűnik, hogy ezt a témát mindkét szinten kellene tárgyalni. De talán, hogy egy kicsit lényeg, a lényegre térjek. Kerkhoff úr kérdése, hogy valami közös ügynökség legyen, e, már terve, a terveik között szerepel, vagy pedig a sziczenre vonatkozik. Hány munkatársuk van pillanatnyilag? illetve milyen horizontális és földrajzi témákkal foglalkoznak. Mi a különbség a ö, nemzeti hírszerző szolgálatokhoz képest? Saját forrásaik vannak, hiszen említett egy-két dolgot, hogy honnan származik az információjuk. És hogy egy kicsit számszerűsítsük a munkájukat. A mindennapi munkájuk ban milyen arányban vesz részt a terrorizmus ellenes tevékenység, hogyha egy százalékos értékben ki tudná fejezni, illetve más területekkel mennyit foglalkoznak. Milyen jelentőséget tulajdonít a terrorizmus ellenes munkának, és mennyire fontos ez a közös biztonság és védelmi politika szempontjából ön szerint. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Romsz úr, két percben. Köszönöm. Először is, ami a Szicent illeti, el tudnám mondani, hogy milyen esemény vagy események esetében tudták előre megmondani a saját forrásaik alapján, Észak-Afrikában és a közel mikor sorozatosan letartóztattak embereket, mikor tudtak, tudtak ezt meg? Másodszorban voltak-e valamilyen terrorist események, amelyeket meg tudtak előzni? Lehet, hogy azt nem tudták, hogy melyek voltak ezek, de hogy megtörtént-e avagy sem, azt igen. Aztán mindig eszembe jut az, amit hová mondott. A tagállamokban mi a helyzet a közrendel, illetve van egy teória, a bűnözés terén. Úgy tűnik, hogy a biztonságpolitika az európai letartóztatási parancs keretén belül a saját hazájából tilt ki embereket feltételezések alapján. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Honorevole Gualtieri. Köszönöm szépen, Gualtieri úr, kettő percben. Köszönöm szépen. Én is Először csak kíváncsiságból a számokat illetően csatlakozva Lunacek asszonyhoz, azt szeretném tudni, hogy hány munkatársuk van. Illetve hányan jönnek ö, ö, különböző tagországokból, mint szakértők, és pontosan ki mit csinál ami az operatív műveleteket illeti. Bár én nem vagyok szakértő ennek a témának, de nehezen tudom az analitikát és az operatív tevékenységet összeegyeztetni, illetve különbséget tenni a kettő között. Ön említette azt is, hogy a műveletek során szükség van az elemzésre is. Úgyhogy szeretném, hogyha elmondaná, hogy a kettő között pontosan hol van a választóvonal. Csak másodlagos források alapján lépnek fel, vagy pedig saját maguk is ö, beszereznek információt, és aztán ez missziókat ö, követel. Mert ugye a, a közös biztonság és védelmi politika több műholddal is rendelkezik. Végezetül, tekintettel a libiai eseményekre, vagy a készültek jelentéseik is erről. Én tagja vagyok annak a bizottságnak, amely hozzáfér ezekhez a dokumentumokhoz, de kérvényeztem ugyan még mindig várok a dokumentumokra. Nos, Líbia vonatkozásában milyen direkt vagy indirekt forrásokat használtak fel, vagy pedig konkrét források alapján konkrét elemzéseket végeztek, avagy pusztán az egyes országok uh, hírszerző sorga, szolgálatai segítségére. Köszönöm szépen, is asszony, parancsoljon kettő percben. Jó. Uh, Mr. Salmi, I would like to ask... Köszönöm szépen. Egy dolgot szeretnék csak kérdezni. Szeretném tudni, hogy a szitszemnek milyen kapcsolata van a tagállamokkal. Ugyanis tudjuk, hogy a szubszidiaritás elve alapján a Lisszaboni szerződés értelmében a biztonsági szolgálatok nemzeti hatáskörben találhatók. Kérdésem tehát, gond -e ez a Szicen számára, a valós és igazi együttműködés a tagállamokkal, és hogyan tudná Szitzen a tagállamokat a terrorizmus elleni harcban, a szervezetbűnözés ellen segíteni? Ha van probléma, hogyan tudják megoldani? Végül a harmadik kérdésem. gyakorta arról a kérdésről beszélünk, hogy az EU-nak a jövőben saját hírszerző szolgálatával kellene rendelkeznie. Érdekelne a vélemény erről. Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Hankis. I think Köszönöm szépen, Hankis asszony. Azt hiszem, hogy nagyon sok megjegyzést hallottunk mind a Liebe, mind az AFET képviseletében. Köszönöm, hogy eddig tiszteletbe tartották a rendelkezésükre álló időt, illetve azt is, hogy hogyan fogalmazták meg konkrét kérdéseiket. Úgyhogy javaslatom a következő. Legyen most kettős válaszadási lehetőség. Parancsoljon. Szolmi úr először az elhangzottakra kérem reagáljon, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen. Megpróbálom csoportosítani az elhangzott kérdéseket, észrevételeket. A... Nézzük, hogy hogyan tovább. Hogy látom én a hírszerző munkajövőjét az EU kereteken belül. Kettő, a kapcsolatok? Hát külső területen harmadik országokkal, illetve az EU intézményeikkel három, aztán a szitzen demokratikus kontrollja. Aztán majd rátérnék a konkrétabb kérdésekre, az állomány létszám, stb. vonatkozásában szeretnék végső soron majd mondani néhány dolgot, meg azt, hogy hogyan végezzük a munkánkat, elemzés, kontraoperatív műveletek. Akkor tehát hogyan tovább, mi az hírszerzési együttműködés jövője az EU-n belül? Megpróbáltam a nyitó észrevételeiben elmondani, hogy szerintem én úgy gondolom, az a nézetem, hogy a nemzeti biztonság és hírszerzés kérdései azok a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Felmerült a kérdés, hogy milyen változtatásokra volna szükség amennyiben egy ilyen európai hírszerző ügynökséget akarnánk létrehozni. Hát én úgy gondolom, hogy itt az európai szerződéseket kéne megvoltoztatni. E, továbbra is állítom, kitartok amellett, hogy a hírszerzési tevékenység az nemzeti kompetencia, tagállami kompetencia, se a jövőben, se a távolabbiban nem látok erre igazi szükséget, és e, nem is tartom indokoltnak én úgy gondolom, hogy inkább a tagállami szolgálatokkal kell szorosan együttműködni, ez bizonyos területeken már meg is valósult, ez szerintem az előrevezető út. Aztán nyilván forrás oldala is van a dolognak, költségvetés is van, ezt mindannyian tudjuk, fel kell tenni a kérdést, hogy mekkora hozzáadott érték képződne, hogyha egy együttes műveletet szerveznénk meg. Aztán megkérdezték, hogy operatív egységünk van-e a helyzetelemző központon belül. Igen, de ez csak válsághelyzeti reakciók esetére tartjuk fenn. Az állandó 24, per, 24 órás ügyelet ilyen dolgokra nem terjed ki. Nyílt forrásokból szerezzük be az információkat, ezeket ezeket elemezzük, de hát nyilván nem e, a forrásokat nem mi e, üzemeltetjük, mondom nyílt e, forrásból szerezzük be a híreket, az EU delegációkból, illetve a tagállamok szolgálataiból kapott információ áramlásból kapjuk a forrásanyagainkat. Nekünk nincs kapacitásunk arra, hogy saját forrást indítsunk be, saját hírszerző forrásokat üzemeltessünk, legyen ez egyértelmű a belső és külső partnerekkel való együttműködés. Nos, harmadik országokkal kapcsolatban igen, van együttműködés, ott, ahol ö, megvan és működik egyfajta biztonsági együttműködés. Svájc és Norvégia jut eszembe, hamarjában őket említeném meg, egyéb iránt pedig ö, a belső EU tagállami információ csere az, ami szóba jöhet. Számos felszólók beszélt arról, hogy információcsere hogy áll a Frontex, eh, Europol és a SZICEN között. A Frontex-el együttműködünk, ott létezik egy konstrukció az információ cserére, hasonló van az Európollal is. Van valami, igaz, hogy ez az alapjában véve Európolos projekt, ez a TSAT nevezetű eh, dokumentációs anyag. Az együttműködés jól működik, az információ kölcsönös csará, cseréje is jól működik. Még egyszer emlékeztetek arra, hogy személyi személyekkel kapcsolatos információt nem gyűjtünk, mi stratégiai szinten üzemelünk. E szinten a feladatunk ellátásához személyes jellegű adatokra nincs szükség. A demokratikus kontroll, a SZICEN demokratikus parlamenti kontrollja, nos, ez egy olyan dolog, ami szerintem a döntéshozó kompetenciája. Önök döntsék el, hogy ezt hogy kell megtenni. Tudják, hogy a tagállamokban más és más rendszerek működnek, ha nem tévedek, akkor az Európai Parlament eh, egy felmérést készítetett ezekről a különféle rendszerekről, eh, információt szedtek össze arról, hogy az egyes tagállamokban a parlamenti kontroll hogyan működik egyértelmű különbség van a tagállami szervek, illetve az EU helyzetelemző központja az CICEN között. Más a munkamódszerünk, más az információgyűjtési mechanizmusunk, technikánk, és amennyire én ismerem a tagállamok különféle rendszereit, hát azt kell mondanom, hogy bizony nagyon nagy eltérések vannak, és eltérő az is, hogy a biztonsági szolgálatokat hogyan felügyelik. Voltak kérdések eh, az állományjal kapcsolatban. Jelenleg 101 néhány fő az állományunk. Eh, ebből ugye nem könnyen tudom most szétválasztani, hogy mennyi az EU funkcionárius, és mennyi a kirendelt állomány, a tagállamoktól delegált állomány úgy durván 70-30 százalékos a megoszlás aránya, legalábbis a pillanatnyi állás szerint. A tevékenységünk, hogy mennyit járulunk hozzá a különféle belisvédelmi tevékenységhez, Hát, hogy az, üz, az operatív területen mit csinálunk, Líbia, Észak-Afrika, közel-kelet, hát, hát viszonylag, viszonylag kis hányadrészt teszik eh, ki az ilyen jellegű műveleteket, műveletek, amennyiben, eh, amennyiben eh, igény érkezne, hogy több, bővítsük tevékenységünket a területen, hát akkor erről gondoskodnánk. Megkérdezték azt is a kérdezők, hogy milyen lényegi kérdésekkel foglalkozunk. Mondtam, hogy a terrorizmus ellenes harc, ez egy kiemelt a napi rendünkön, a tevékenységkörünkben, de hát ugye ez egy globális kérdés, érthető talán, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban a tágabb értelembe vett közel-keletre, illetve Észak-Afrikára koncentráltunk, illetve arra figyeltünk oda, hogy az EU számára milyen várható következmények, hatások vannak. Még valami a fegyverek elterjedésének korlátozása, ez európai dimenzió. Aztán a terrorista fenyegetés Európai Unió felén, felé. Hát ennek a súlyossága is tagállamonként változó, igyekszünk kollektív módon megvizsgálni Európa különböző területein a helyzetet. Aztán vannak például utazási figyelmeztetések, amelyeket egyik vagy másik tagállam beindít, ezekre odafigyelünk, tájékoztatásokat készítünk. Hát ezek a fő tevékenységi köreink. Elnök úr és nagykövet úr, hogyha folytathatom, akkor az eddig megválaszolatlan kérdéseket kellene csinálni. Köszönjük szépen, Szalma úr, Vima úr. Köszönöm szépen. Engedjenek meg egy-két kiegészítő megjegyzést a kollega által elmondottakhoz. Nos, az általános elképzelés, amelyet többen megfogalmaztak, az volt, hogy szükséges-e bármilyen ö, saját európai hírszerző szolgálat vagy ügynökség felállítása. Több megjegyzést is hallottunk ezzel kapcsolatban. Itt nem csak pénzről van szó, hanem a megfelelő emberek kiképzéséről. Hogyha egy hálózatot akarunk kialakítani hírszerzés céljából, ez sok időt vesz igénybe természetesen, és persze a megfelelő embereket kell megtalálni. Harmadsorban úgy gondolom, hogy az átvetésekről is szó van, hiszen a tagállamok már rendelkeznek ezekkel a kapacitásokkal, akkor visszalépés lenne mindez. Aztán elhangzott a megjegyzés a koordinációról, a koordinálásról, minden egyes tagállamon belül. Most képzeljük el, hogy még egy réteggel kiegészítjük a már létező hírszerző szolgálatokat. Úgyhogy nagyon sok oka van annak, hogy nagyon óvatosan kell kezelnünk ezt a témát, és ugye, ahogy már többen is elmondták, a szerződés nem ebbe az irányba mutat, ami a koordinálást illeti a tagállamokon belül, illetve a tagállamok között. Nos, ami az előzőt illeti, nem csak Európában, hanem nézzék meg, mi történt szeptember 11-ét követően az Egyesült Államokban. Ugye nagyon sok nemzeti ügynökség próbált koordinálni. Szinte minden egyes tagállamból halljuk a reformtörekvéseket, aztán az amerikai barátaink is sokat próbálkoztak, nem mindig esetleg hatékonyan, de legalábbis mindenki megértette, hogy ez komoly probléma, és foglalkozni kell vele. Aztán a Szicenen belül az történt, hogy Európa szinten próbáltunk koordinálni legalábbis információt cserélni lehetőleg legjobban. Pontosan azért, hogy információcserére sor kerüljön, ami aztán mindannyiunk számára nagyon jó lenne. Ha majd a külső és belső dimenziót kell összeegyeztetni. Aztán felmerült ez a kérdést, hogy például a bűnözése nem ér kell az LKS-nek fellépnie. Hát azért, mert a bűnözés nem áll meg a határokon. Túllép azon. Sőt, időnként a terrorizmussal is jelentős kapcsolatai vannak. Úgyhogy mindez kapcsolat, kapcsolódik ahhoz is, hogy ne a nagy ö, volumenű bűnözés vezessen csak a terrorizmushoz, hanem ugye a belügyi kérdésektől el kell jutnunk a külügyiig. Minden összekapcsolódik ugyanis. Úgyhogy, ha jól értettem önöket, arról van szó, hogy a Frontexból, az Európolból egy nagy ügynökség legyen? Hát nem vagyok benne biztos. Nagyon konkrét feladatkörökről van itt szó, és szakértelemről, ahol bizonyos profizmusra van szükség. És hogyha mindent összekeverünk, az nem biztos, hogy lehető legjobb hatékonysággal működne majd idővel. Úgyhogy kicsit óvatosabb duhaj lennék itt ezen a téren. Végezetül azt szeretném még elmondani, amit azt hiszem, hogy Latford asszony fogalmazott meg a visszaadás témájában a foglyok terén. A Bush kormány nem talán minden tagállamot, hanem néhányat próbált meggyőzni arról, hogy tárgyaljanak arról, hogy milyen előnyei vannak annak, hogyha kitalálnak valami együttműködést a foglyok átadása terén. vagy valami ilyesmi. Hát, hogy őszinte legyek, ha jól emlékszem, ez nem nagyon ment tovább az elképzelések síkjánál, mert nagyon sok tagállam nem igazán egyezett ebbe bele, mert időnként a nemzetközi egyezmények, illetve közrendi kérdések vonatkozásában sokan nagyon szabadon értelmeztek dolgokat. És maga az Obama kormány sem akart ilyen jellegű tárgyalásokat a továbbiakban. Ott volt a Guantanamo-i probléma, meg volt a maguk baja, hogy kerüljenek ki ebből a helyzetből, és hát mindannyian tudjuk, hogy ez egyáltalán nem könnyű. Úgyhogy legalábbis amennyire én tudom, ilyen jellegű tárgyalások nem voltak. Hát egyelőre ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen mindkettőjüknek. De Szálmi úr még esetleg szeretne valamit mondani? Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden, amikre nem válaszoltam, de felvetődtek. Felmerült az a kérdés, hogy sikerült-e megelőznünk valamilyen terrorista támadást. Nos, hát nem, mondtam, hogy nem vagyunk operatív testület, a tagállamokon múlik a stratégiai jellegű információ szolgáltatásra, amit aztán mi kapunk tőlük. Aztán a kérdés az volt, hogy milyen előnye volt a fellépésünknek, például a repülés, biztonság terén. Operatív szinten nem, de talán a politika formálása terén. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr. Köszönöm szépen, Limon úr. A külszolgálat főtitkárja, és Ilka Szalmi. Talán még további pontosításra lenne szükség. Úgy látom, Michel uh, szeret, úr szeretett volna szólni. Kérem, röviden. Nagyon rövid leszek, csak egy kérdésem lenne. Ima úr, egy kérdésem lenne. Nagyon nagyra értékelem, amit mondott, és elég egyet is értek ezzel. Nagyon egyszerű a kérdésem, Biman úr. Szeretném tudni, most, hogy a magyarázatokat mindenki hallotta, tehát azt szeretném tudni, hogy az önök külügyi szolgálatában hiányozna-e, ha nem létezne a Szicent? Egy másik kezet is láttam. Igen, parancsoljon. Söpfinó, köszönöm szépen, két rövid kérdésem lenne. Hogyan értékeli a cyber uh, háborút, ebben a kontextusban. Másodszorban egyre e, inkább nem tudjuk előre látni, hogy hogyan alakul a világ. Intvelt asszony, nagyon röviden visszatérve az első gondolatomhoz, és Jan Albert is feltette ezt a kérdést, azt említette, hogy a tagállamok esetleg bármilyen szempontból sikerült őket támogatni? Ki, kinek kötesek akkor elszámolni? Elnök, végső hozzászóló, mert nem tudjuk újra nyitni a vitát. Száriusz Kérem röviden. Hallottuk, hogy a SZICEN nem hírszerző szolgálat. Szükségünk van közös hírszerző szolgálatra két szervezetnél, ahogyan ezt néhány képviselő is javasolta, és ahogy itt le van írva. Köszönöm szépen. Roberto Gualtieri. Roberto Gualtieri. Parancsoljon. Utolsó kéz. Vies vera. Gualtieri úr. Továbbra is, Továbbra is kérdés, kételjeim vannak, hogy az európai szerződés megtiltaná, hogy a, ez a szervezet a saját e, hírszerző tevékenységét lássa el. Nem tudom konkrétan a szerződésnek melyik cikkeire hivat, hivatkozik. E, miért kell e, más szereplők által e, beszerzett információkra hagyatkozni? Köszönöm, elnök úr. Igen, csak nagyon röviden. Sajnálom késve érkeztem, elnézést kérek ezért. Pontosítanunk kellene bizonyos dolgokat, amelyek továbbra is, hát hogy úgy mondjam, kétségesek. Vannak tagállami szervezetek, van Europol, Eurojust, Frontex, van a CICEN, és a skála másik oldalán, ami a szabadságjogokat illeti, hadva vannak a koordinátorok, aztán az adatvédelmi biztos, illetve az alapjogi szervezet. Tisztáznunk kellene, hogy vannak biztonsági instrumentumok, és hogy, hogy ezeknek a Frontexen kívül nincs operatív kapacitása. A Frontex pedig e, a tagállamok felhatalmazása alapján végzi a tevékenységét. E, hogyha parlamenti fenntartásunkat jelentenénk be, miféle fenntartással élhetnénk, amennyiben hírszerző tevékenységet folytatnának, és az információt visszafelé jelentenénk, E, akkor ugye szükség volna arra, hogy ellenőrizzük az intézményeket és e, eszközöket, amelyek e, e tevékenységet végzik. Tehát ez, ez a szervezet gyakorlatilag összegyűjti, kompilálja és kvázi megrostálja az információt. Nagyon fontos az ellenőrzés, a kontroll, az egyik ugye az adatvédelmi biztos, a másik pedig Köszönöm szépen. Akkor Vima úr elsőként önél a szó válasz, válaszra. Elnök úr, köszönöm szépen. Franciára váltok, mivel Louis Michel felé adresszálom a válaszomat. kollégám itt ül mellettem, hát azt kell mondanom, hogy a szicem egy hasznos dolog, és ha nem lenne, ki kéne találni a tanácson belül a külügyi e, főképviselő e, és e, szervei úgy gondolták, hogy szükség van arra, hogy nyílt forrásból gyűjtsenek információt és szintetizálják a beszerzett adatokat. Úgy gondoljuk, hogy ez napi alkalommal, napi gyakorisággal ez nagyon hasznos, sőt naponta többször is képesek vagyunk nagyon is hasznos információkkal szolgálni. És vannak továbbá információk, amelyeket a tagállamok szolgáltatnak, ezeket a szicenen belül összesítik és összefoglalják. Ezek tehát konkrétan is nagyon hasznosak. Azonban saját hírszerző apparátusunk vagy kapacitásunk nincs, ez azonban nem azt jelenti, hogy nem tudunk jó munkát végezni a rendelkezésünkre bocsátott összefoglalók alapján. Úgy gondoljuk, hogy az EU számára nehezebb lenne ezen információk nélkül előbbre lépni. Nyilván ugye nem, nem várják, hogy többet mondjak ennél, de amit mondtam, azt nagyon komolyan gondolom, ebben tényleg hiszek. A politikai vizsgálat kérdésére. Nos, egy hírszerző szolgálatról van szó, illetve arról a szolgálatról, amelyik létrehozta a helyzetelem elemző központot. Az EKS valóban a parlament ellenőrzése alá tartozik. Ezt nagyon szigorúan el is látják, ennek az alapját az európai szerződések és az a vonatkozó rendeletek adják. Ugyanez vonatkozik más szervekre, mint például a Frontexre is. A bizottság, a biztos is kontroll gyakorolhat felettük politikai képviselet van, aztán ott van a, a, a külügyi főképviselő a bizottságon belül, aki jelenthet önök számára. Léteznek biz, bizalmas ö, okmányok. Ö, a biz, bizalmas okmányok vonatkozásában ö, kialakult ö, egy protokoll, a kétfajta kontroll között persze van egy különbség. Végső kérdés, illetve az utolsó válasz, amivel szolgálnék most, hogy miért volna jobb esetleg egy európai hírszerzőügynökség, vagy egy biztonsági ügynökség, amely képes lenne ellátni a saját tevékenységét hírszerző apparátussal. Jelen pillanatban éppen elindultunk egy egységes Európai Uniós külpolitika felé, jelenleg még ez nincs. És hogyha ebbe az irányba elmentünk, akkor lépésről lépésre kell haladnunk. Adva vannak az, a tagállami nemzeti biztonsági és írszerző ügynökségek. E, az európai szintet nem lehetne a fejükre ültetni, mert hiszen ezzel átfedések alakulnának ki olyant kell eh, találnunk, amivel eh, növeljük, javítjuk az európai szintű biztosságot. Eh, az a lényeg, hogy a tagállamokkal egy minden lépésre vonatkozó megállapodást, illetve megállapodásokat köthessünk. A kollégám bőven, bővebben tudna erről szólni, Ilka, de egyébként vannak tagállamok, akik már eleve beleegyeztek abba, hogy e, adatot, információt szolgáltatnak. Ez már is egy előré, előrelépés. Elnök, köszönjük, e, Vimo úr. Ilka Szalmi úr a SZICEN nevében, tehát a helyzetelemző központ nevében. Igen, rövid leszek, mert hiszen nem tudom, mit többet mondhatnék olyan sokat nem vagyunk, nem, nem, nem tartozunk beszámolással egyes nem, egyetlen nemzeti parlamentnek sem. Azt hiszem, hogy erről a kérdésről más fórumon, más időben kellene beszélni. Az operatív tevékenységről is ugyanez a véleményem elnök úr részemről. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Szalmi úr és Vimo úr valamint a SZEDE és az AFET bizottság tagjainak is köszönetet mondunk. Most tovább lépünk a következő napi rendi pontra, önöktől pedig búcsút veszünk, minden jót kívánunk önöknek! We thank. Köszönetet mondunk az AFED bizottság valamennyi tagjának, és a SZEDE bizottság valamennyi tagjának is. Külön köszönjük, hogyha a távozás közben egyúttal csendben is maradnak. Thank you, colleague. Kollégák, köszönöm szépen. Szíves figyelmüket kérem, kollégák. Tovább lépünk a napirend ötös pontjára. A személyes adatok Európai Unión belüli védelmének átfogó megközelítése lesz a témánk. Ez a második alkalom, hogy beszéljünk erről a rendkívül fontos kérdésről, illetve erről a fontos dossziéről. A következő 30 percet erre fogjuk áldozni, meghallgatjuk a jelentéstervezet, tehát megvitatjuk a jelentéstervezetet. Ennek előadója kollégánk Axel Foss, ő a raportőr. Először tőle hallanak, bemutatja a jelentés tervezett főbb elemeit, aztán megnyitjuk az eszmecserét a kollégák segítségével, és a kollégák természetesen hozzászólhatnak a témához. Mindjárt itt eljáróban elmondom, hogy a módosítások előterjesztésének határ ideje április 26-a déli 12 óra. Fosszúr, átadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Örömmel mutatom be ma önöknek a saját kezdeményezési jelentést, amely a személyes adatok Európai Unión belüli védelméről szól. Már a munkadokumentumot korábban bemutattam, és most csak röviden arról szeretnék beszélni, hogy ez a jelentés milyen kontextusban áll. 95-ben elfogadtunk az EU-ban egy adatvédelmi jogszabályt, amely egy mérföldkő volt, és Hát nem csak Európában hat, hatott ez a jogszabály. 15 évvel ezelőtt, és most 15 évvel később is, az a feladatunk, hogy megújítsuk, átdolgozzuk ezt a jogszabályt. Először is azért, mert volt egy olyan technikai változás, ami megelőzte már, túlhaladott a jogszabályon, és ezen kívül a Lisszaboni szerződés is sok mindent megváltoztatott. Azt láthattuk, hogy nem lehetett mindenhol teljes mértékben alkalmazni, átültetni ezt a jogszabályt, nem mindenhol egyformán alkalmazták ezt a jogszabályt, és az online területen, az internet területén nem igazán eh, veszik figyelembe ezt az irányelvet. A bizottság azt javasolta, hogy még a nyári szünet előtt szülessen erről egy jogi aktus, és a parlament, a Libes szakbizottság az átdolgozás során nagyon fontos szerepet fog játszani, sokkal fontosabbat, mint 95-ben. Úgy vélem, hogy ezt a feladatunkat nagyon komolyan kell vennünk, és eh, már most így be tudom mutatni a parlament álláspontját. Az árnyék jelentéstevőkkel együtt dolgoztam ki ezt a tervezetet, és ez tartalmazza a központi követeléseinket, minden frakció részéről, mivel a saját kezdeményezés jelentés terjedelmében korlátozott, nem tudtunk részletekben bocsátkozni, csak a szükséges dolgokat fektettük le. Ezeket most röviden összefoglalnánk. Öt szükséges vagy központi pontot követelünk. Az első az a teljes harmonizáció, illetve jogi biztonság létrehozása ezen a területen. Második pontként azt kérjük, hogy szélesítsük ki az adatvédelmi rendelkezések hatáskörét, ezt bővítsük ki a rendőri és igazságügyi együttműködésre. Harmadik pontként az alkalmazható jog kérdése a szerver földrajzi helyétől függetlenül, vagy az adatvédelmi biztos kinevezése negyedik pontként a mérvadó erősítése az egyének jogainak, hogy ellenőrizhessék, beláthassanak a saját arataikba. Ötödik pontként pedig a hatékony végrehajtása a, az alatvédelmi jogszabályoknak. Ehhez tartoznak még kiegészítő intézkedések, mint az adatvédelmi biztosok rendszere, vagy az önrendelkezés, önszabályozási lehetőségek, ezeket is erősíteni kell. Az adatvédelmet nem kell persze újonnan kitalálni, hogy már mondtam, van egy 95-ből származó irányelvünk, amely ideális kiinduló alapot jelent, és ezt ezeket a lehetőségeket kell használnunk az állampolgáraink érdekében, és rendkívüli módon kíváncsi vagyok az önök megjegyzéseire, kérdéseire. Köszönöm szépen. Thank you. Now. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság, illetve talán a tanácsnak a véleményét is meghallgathatjuk, mielőtt még meg, meghallgatnánk a vitát. Most akkor a bizottság vagy az elnökség, a tanács elnöksége szeretne hozzászólni. A bizottság képviselője szeretne szólni? Igen, tessék, öné a szó. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság nevében nagy érdeklődéssel követjük ezt a jelentéstervezetet, amely nagyon sok javaslatot is tartalmaz a bizottság közleményéből. Az Európai Bizottság a nyári szünet után mindenképpen szeretne egy jogi eszközt előterjeszteni. Elnök, köszönöm szépen a bizottság véleményét, most pedig a tanács, az elnökség szeretne hozzászólni? Hogyha nem, akkor megkezdjük azonnal a vitát, mégpedig Intfeld asszonynal. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm a jelentés tervezetet. A jelentés készítő szorosan együttműködött az elnyek jelentéstevővel, ezért sok meglepetés nincsen benne. Nagyon fontos elveket rögzítettek a jelentésben. Az egyik fő alapelv az az, hogy egy egységes adatvédelmi normára van szükség, mindig, amikor személyes adatokat használnak. Természetesen lehetnek specifikus megállapítások, rendelkezések specifikus esetekre, de az új javaslat lefelé a régi második és harmadik pillért. A második pontként a harmonizáció elve. Úgy vélem, hogy itt nagy konszenzus van a harmonizáció irányába, hiszen ez mind a cégek, mind pedig az állampolgárok érdekeit szolgálja, így az egész rendszer sokkal átláthatóbb lesz, és ezért üdvözlöm azt a javaslatot, hogy inkább rendeletet alkalmazzunk, és nem pedig irányelvet. Tehát, hogy legnagyobb hatása legyen ennek. A harmadik elem, és ez egy kicsit kihívás marad, ez pedig a globális dimenzió, hiszen az Európai Unió területén mi szabályozhatunk, de azok az adatok, és, és még az emberek ugye az Európai Unió területéhez kötődnek, az adatokat az egész világon kezelhetik, tehát erre is egy megoldást kell találnunk, és ez egy nagy kihívás lesz. A médiában a múlt héten azt hallottam, hogy Ausztrália egy nagyon érdekes irányba indult el az új adatvédelmi rendszerre, nagyon magas adatvédelmi normát hoztak létre az állampolgárok védelmére. Végezetül pedig a végrehajtás kérdése, az elszámoltathatóság kérdése. Ezt számos szerepvállaló említett, ez egy nagyon érzékeny terület. Az adatvédelem, adatvédelem eh, végrehajtása nem szabad, hogy azt jelens, hogy csak ki eh, pipálnak egy eh, pontot, és azt mondják, hogy elvégeztünk mindent, amit, amit kellett. Szerintem mindenképpen igazi alapvédelmi kultúrára van szükség. Mindenképpen szigorú büntetésre van szükség akkor, hogyha visszaélnek a személyes adatokkal, mert a személyes adatok rendkívül fontossá váltak a mindennapi életünkben. Hogyha ezekkel visszaélnek, akkor nagyon magas bírságot kell kiszabni. ennek. köszönöm szépen, Zippel asszony következik. Nagyon szépen köszönöm. Először is a jelentés készítőnek szeretnék eh, köszönetet mondani azért, hogy foglalkozik ezzel a nagyon fontos témával, és nagyon eh, lényeges pontokat eh, kiemelt a bizottság javaslatából. Nagyon fontos a nyolcas pont a jelentésben, amely a figyelemfelhívó kampányokkal foglalkozik. Minden életterületen az adatok, a, a szabadidő, a munka, a gazdaság területén megjelennek a személyes adatok, és sohasem lehet biztosítani azt, hogy, hogy kinek van igazából hozzáférése ezekhez az információkhoz. Nagyon fontos az, hogy az egyének is körültekintően bánjanak az adataikkal. Vannak olyan kutatások, amelyek rámutattak arra, hogy a fiatalok nagyon jól tudnak bánni a saját adataikkal, az új technológiákkal, viszont nem tudják azt, hogy mi történik akkor, hogyha személyes adatokat adnak át, aláírnak valamit, ezek nagyon veszélyesek lehetnek. Ezt a pontot nagyon fontosnak tartom. Örülnék annak, hogyha a tagállamok is végre foglalkoznának ezzel, és megfelelő oktatási anyagokat, készítenének elő annak érdekében, hogy hogy um, tartalmi média kompetenciát nyújtsanak a fiataloknak. Álvaro úr következik. Köszönöm szépen. Na most um, még egyszer szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek. Látható, hogy törekedett arra, hogy az adatvédelem területén valóban hangsúlyos pontokat emeljen ki. Amit a bizottság mondott, itt csak egy lábvészetet mondanék. Most akkor a nyár után fogják eh, benyújtani ezt a javaslatot? Ez egy új információ, ezt mondta a bizottság az imént. Tehát eh, kérem, Fosz úr, vagy átfogalmazom, úgy gondolom, hogy bátornak kellett volna lenni, és azt kellett volna mondani, hogy rendeletet akarunk, nem pedig egy irányelvet. Nem lehet úgy teljes harmonizációt elérni, hogy azt mondjuk, hogy eh, hogy irányelvünk van, vagy azt mondjuk, hogy teljes harmonizáció lesz, és rendelet lesz, és így támogatjuk Reding asszonyt, hogy ezt el lehessen fogadni, vagy azt mondjuk, hogy na, legyen teljes harmonizáció, de ma meglátjuk, hogy a tanács mit csinál. A, a figyelemfelkeltő kampány nagyon fontos, de a kérdés az az, hogy milyen fajta állampolgárokat akarunk támogatni. Azokat, akik saját döntést hoznak arról, hogyan bánnak az adataikkal. Jó lenne azt tudni, hogy mit tesz egy vállalat az adatokkal. Eladja azt, feldolgozza? És azt is látnunk, hogy vannak olyan emberek, azt mondják, hogy nekem aztán teljesen mindegy, hogy mit tesznek a az adataimmal, tehát nagyon fontos az, hogy ne ez történjen. Mindenképpen, akik adatokkal bánnak, azoknak elő kell írni, hogy mit tehetnek ezekkel az adatokkal, annak érdekében, hogy megfelelő legyen az adatvédelem. Az ausztrál megoldást meg kell vizsgálni. Alternatív módon meg lehetne ezt eh, vizsgálni. Lehet, hogy lehetnének európai szinten adatvédelmi tanúsítványok is, mert ezzel meg lehetne oldani a, a globális kérdést is, amit említettek. Tehát ez a tanúsítvány hasonló lenne az ISO 9001-es tanúsítványhoz, és mindegy lenne, hogy most Kuala Lampurból, vagy Bonnból, vagy Brüsszelből származik az adott cég, de ezt kellene alkalmaznia. Szerintem így lehetne földrajzilag is megvédeni az adatvédelmeket. Szerintem Japánban is ezt a megoldást már sikerrel alkalmazzák. Sokat tudnék még mondani, de összességében azt mondanám, hogy jó ö, úton haladunk, és ha tényleg követik a javaslatomat, és rendelet lesz ebből, akkor tényleg nagyon jó úton járunk. Köszönöm szépen. Danke. Frau Ernst. No. Köszönöm szépen. Ernst asszony következik. Köszönöm szépen. Először is a pozitív természetesen az az, hogy a harmonizáció iránti igény nagyon komolyan megjelenik. De mit, mi a helyzet a saját kormányunkkal? Ha megnézzük ezt, akkor azt láthatjuk, hogy vannak nagy fenntartások ezen rendelettel, ezen rendelkezéssel szemben például a bírósági vagy a rendőri együttműködés kapcsán lesznek korlátozások. Azt láthatjuk. Az érdekelne, hogy hogyan lehetne ezzel bánni. Egy a jelentés készítő ezen elgondolkodott el. Nagy a veszély arra, hogy itt eh, kivételek lesznek, ezért én is azt szeretném, hogy legyen egy rendelet azért, hogy tényleg minden területen harmonizálni lehessen. Ez, ez volt az első pontom. A második pontként azt mondanám el, hogy a harmadik országok kérdése még túlságosan puha és pozitívan megfogalmazott. Itt komolyan kellene erről vitáznunk, hogy milyen javaslatokat tudnánk itt előterjeszteni, ami pedig nagyon érdekel még az az a kérdés, mi lesz a, az adatvédelmi biztossal, milyen kompetenciái lesznek itt, mi történik majd a panaszokkal. Itt is különböző álláspontok vannak a tanácsban. Úgy vélem, hogy meg kell fogalmaznunk pontosan ezt, és a bizottsági javaslatban is magyarázatra van szükség. A szankciókat Sophie Intfeld is említette már, én is így vélem, és ennyit mondok csak. Danke. Und jetzt Herr Albrecht. Most pedig Albrecht úr következik. Ich sagen, dass die Zusammenarbeit mit äh, Herr Bericht. Köszönöm szépen. Először, és úgy vélem, hogy a munka Fosz úrra nagyon jól halad, nagyon jó az eredmény ennek a tervezetnek. Ez a tervezet a bizottság őszi közleményéhez kapcsolódik, és alapvető kérdésekkel foglalkozunk itt. Egy dolog nagyon fontos, mégpedig az, hogy a 95-46-os irányelv a mérvadó számunkra. Én ezt jónak tartom, és nagyon fontos, hogy ezt el is mondjuk, mert szerintem ettől függ az is, hogy egy irányelvet támogatunk-e, vagy egy rendeletet. Számomra egyértelmű az, hogy egy rendelet jobb lenne, de az is biztos, hogy hogy amit eddig meghatároztunk az irányelvben, azt nem lehet elvitatni. Arról is beszélni kell, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében egy olyan, egy egységes olyan pillér van, amely a rendőri eh, együttműködést is eh, eh, magába foglalja. Fontos az, hogy minél koherensebben megalkossuk ezt, és hasonló szinten mindenhol. Mindezek mellett úgy vélem, hogy a legfontosabb az az most, hogyha a rendeletről beszélünk, akkor itt az adatvédelmi alapelvek jobb végrehajtásáról is beszéljünk. Az elmúlt években itt nehézségeket láthattunk, főként a külső kapcsolatok tekintetében, például az USA egyezmények tekintetében. Szerintem itt is jobb szabályokat kellene találnunk. Köszönöm, Romero asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt szeretném megkérdezni az előadótól, hogy eddig eléggé általánosságban beszéltünk. Szeretném tudni, hogy mik a kulcselemek az adatvédelem terén, amelyeket bármilyen nemzetközi egyezménybe be kell foglalni. Ugyanis természetesen ez lesz az alapja a közös európai normáknak, hogyha például az Egyesült Államokkal valamilyen megállapodást kötünk, ezeket kell megvédenünk. Lehet, hogy az irányelv vonatkozásában bizonyos területeken az esetjogot kell majd szem előtt tartani, és talán az átvételre még nem került sor megfelelően az egyes tagállamokban. Úgyhogy szerintem föl kell majd vizsgálnunk ezt az irányelvet a bizottsági dokumentum alapján a közös normákat fogjuk felülvizsgálni az adatvédelem terén, és nagyon fontos, hogy itt Európában világosan fogalmazzunk, és aztán majd szilárd alapokon tárgyalhassunk a harmadik országokkal. Valószínűleg elég nehéz lesz olyan igényekkel előállni, hogy ugyanazok a normák legyenek fontosak más országok esetében is, például az USA-val. Elnök bronzúr következik. Uh, you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Nem igazán akarok a lényegi kérdésekben vitatkozni, bár én azt mondanám inkább, hogy nemzetközi megállapodásokban, mint az EU törvények értelmében, de most ezt hagyjuk. A D bekezdésben azonban arról van szó, hogy a profilozás veszély feltételezhetően itt arról van szó, hogyha nyomozati szakaszról van szó, vagy, bűn, vagy komoly bűncselekményekről. De diszkriminatívnak találom a megfogalmazást, és amikor a gyanúsítottakat azonosítjuk, akkor hát a józan ez ész alapján kell nyomozni Nekem semmi is a profilozással szemben. Köszönöm. Fosz úr, a jelentés készítője ö, reagálhat az elhangzottakra. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Lehet, hogy egy kis fényt tudok hozni itt, meg tudom világítani a dolgokat. Először is az ausztrál koncepciót én még nem ismerem. Természetesen minden utalásért hálás vagyok, ezt meg kellene vizsgálnunk közösen, és meg is kellene vitatnunk. Alexander, ami a rendeletet illeti, itt két dolgot kell megjegyezni. Először is eh, a számomra rendkívül fontos a jogalap, nagyon fontos a tartalom is, és a teljes harmonizációra kell törekednünk, hogyha most ez egy gyenge rendelet, vagy egy intenzív irányelv, szerintem mindkettőt egyformán értékelhetjük, de természetesen a teljes harmonizációt kell előtérbe helyezni, és ez már az, a rendelet irányába mutatna, de ezt azért nem alkalmaztam ezt a szót, hogy rendelet, mert mert nem találtam itt közös álláspontot ehhez, de úgy vélem, hogy mindenki inkább ugyanebbe az irányba haladna. Ami Ernst asszony hozzászólását illeti a harmonizációval, illetve a kormányokkal való ellentéttel kapcsolatban számomra az a legfontosabb, hogy józan adatvédelmi rendszer jöjjön létre, és ez már gondolatilag ahhoz kapcsolódik, hogy hogyan szeretnék az állampolgárok a védelmet elképzelni. És ebből a szempontból másodrangú az, hogy a kormányok, az államok mit gondolnak. Egy olyan rendszerre van szükség, ahol az az érzésünk, hogy átfogó adatvédelemről van szó, és eh, ennek kell lennie a kiinduló pontnak gondolati szempontból. Ami az adatvédelmi biztosokat illeti, illetve ami a gyűjtőpanaszokat a, illeti. Ez a dokumentum nem teljes. Együtt, vagy akár külön-külön lehetőség van arra, hogy módosítókat nyújtsunk be. Itt eh, elsősorban egy alap eh, kiinduló pontot határoztam meg ebben a dokumentumban, és ezzel jelezhetjük a bizottságnak azt, hogy mi fontos számunkra. A részletesebb kérdéseket a módosítókban ki tudjuk majd még emelni. Romero asszony, illetve Bronz úr a nemzetközi egyezményeket említették. Alapvetően ez az átdolgozás az adatvédelmi irányelv tekintetében ez egy olyan dolog, amit mi az állampolgáraink számára szeretnénk létrehozni. Itt számomra elsőbséget élvez, élvez az, hogy vannak a nemzetközi szerződésekben is pontok, és itt is szeretnénk azt, hogy hogy ezeket figyelme vegyék, ezeket a tudatodalmi megállapodásokat, és amiket az irányelvben láthatunk, azt a fajta rakodelmet szeretnénk a nemzetközi megállapodások során is alkalmazni. Tehát ami a jogokat illeti az információs jogokat, a kártérítési lehetőségeket illeti, ezeket szeretnénk nemzetközi szinten is elérni. Bronz úrnak még annyit mondanék, hogy a D pontban utaltam arra, hogy a profilozás nem az állami hatóságokra vonatkozik, már elmondtam azt, hogy a technikai lehetőségek annyira megváltoztak, annyira előrehaladottak, hogy nagyon könnyű az interneten profilozást végezni. És ez, ezt nem szeretnék megengedni, és ezért ezt a e, fajta profilozást nem szeretnénk, mert az ellenőrzés során ez a, ez a profilozás tehát nem megfelelő, ez a profilalkotás nem megfelelő számunkra. Köszönöm szépen, Fosz úr! Szonya Alfánó képviselőt is láttam, hogy szeretett volna hozzászólni. A mikrofont szeretnénk megkérni, hogy kapcsolja be a képviselő asszony. Köszönöm, szerettem volna gratulálni Vossz úrnak, elnök úr, mert kiváló a jelentés. Kérdésem pedig az volt, hogy a jelentésben van-e hely még arra, hogy a nemzeti garanciákat megerősítsük, illetve a 29-es cikk értelmében ezt a csoportot esetleg ügynökségé lehessen alakítani. Beszélhetünk esetleg a profilozó tevékenység betiltásáról, és ezt beletehetjük a jelentésben, esetleg az egyes tagállamok vagy az EU ügynökségek, akik ezeket az adatokat kezelik. Köszönöm, parancsolj! Köszönöm szépen. Először is, ami a nemzeti, és ezt azt is említette ezt, tehát ami a nemzeti adatvédelmi biztosok megerősítését illeti, vagy a 29-es munkacsoportot illeti, úgy vélem, hogy egyértelműen arra a javaslatra kell ö, támaszkodnunk, amit a bizottság tesz, és annak kapcsán el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen fajta ellenőrzési rendszert szeretnénk Európában. Tehát nem kell egyes pontokat izoláltan ö, lefektetni, hanem inkább azon kell elgondolni, hogy hogyan tudnánk egy hézagmentes rendszert létrehozni, ahol a nemzeti adatvédelmi biztosok, illetve a 29-es cikk csoportja is részt vesz ebben. El kell azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne a feladatokat elosztani, hogy ne párhuzamos munkák jöjjenek létre, hanem sokkal inkább egyfajta séma legyen, amit egész Európában alkalmazhatnánk. Hát ez lenne az én elképzelésem momentán. Ami pedig a profilalkotás tiltását illeti, erről már vitáztunk nem tudtam mindent belevenni a dokumentumban, de itt is van egyfajta megállapodás, és lehet, hogy egy közös módosítót is be tudnánk nyújtani ezzel kapcsolatban. Ami az információkat, illetve a tájékoztatási kötelezettséget jelenti. Itt úgy vélem, hogy egyetértés van, és itt megfelelően kell majd kommunikálni az árnyékjelentéstevőkkel, hogy a megállapodás létrejöjjön, de összességében itt a 95-ös irányelv alapjaira támaszkodunk. De még egyszer köszönöm szépen a megjegyzéseiket, és majd még ezt később megvitatjuk. No, hi, mal, danke. Now. Köszönöm még egyszer, Fosz úr. Report. Nos, megvitattuk a jelentéstervezetet, és döntöttünk a módosít indítványok határidejéről is. Még egyszer emlékeztetnék mindenkit, április 26-a. Akkor mehetünk tovább a hatos pontra, ami nem kevésbé fontos téma, az EU terrorizmus ellenes politikája. Mit értünk el eddig, milyen kihívásokkal kell a jövőben szembenéznünk. Tehát a hatos napi rendi pontra térünk át, és ahogy említettem, kolléganőnk Intvelt asszony jelentés tervezetéről szól, az EU terrorizmus ellenes politikája és annak értékelése. Lesz egy meghallgatás jövő héten ebben a témában. De most az előadónak adom meg a szót, hogy részletesen számoljon be a jelentésről, és aztán lehet a kollégáknak is hozzászólniuk. Akár csak a tanácsnak, illetve a bizottságnak, ha kívánnak szólni. Emlékeztetni szeretném önöket, kedves kollégák, hogy akár csak korábban a módosít indítványok benyújtási határideje április 26-a déli 12 óra. Intvelt asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem elég rövid lehetek, mert már volt eszmecsere közöttünk erre kezdeti munka dokumentumom alapján, úgyhogy önök előtt ma a munkadokumentum rövidített változata található, nem változtattam semmit, csak rövidítettem azon, ami előttük állt. Én is voltam, amit kihagytam a módosít indítványok miatt, mert ugye bizonyos számú oldalt lehet csak a fordítóknak elküldeni. És mivel nagyon sok kiváló javaslat hangzott el a kollégák részéről legutóbb, kérem, módosító indítványok formájában is nyújtsák be azokat. Ami az eljárást illeti, egy-két gyakorlati megjegyzésem lenne azért. Először is melegen ajánlanám az Európai Bizottságnak és a tanácsnak, ahol csak lehet, már is válaszoljanak a jelentésben felvetett kérdésekre, semmi nem gátolja őket ebben, hiszen vannak kérdések, amelyek eléggé egyértelműek, például legyen áttekintés arról, hogy például a is mely sorai ö, szánták a terrorizmus ellenes ö, tevékenységnek. A LIBE most tanulmányoz kérdéseket, és a, a hónap végére meg lesz az eredmény még a jövő heti meghallgatás előtt, úgyhogy itt már lesznek elképzeléseink, és nagyon nehéz enélkül azt tudnunk, hogy a terrorizmus elleni tevékenység mennyi pénzt emészt fel valójában. A bizottság minden évben elkészíti az EU éves költségvetését, Nyilván vannak olyanok önöknél, akik tudják, hogy minden egyes sor mennyi összeget tartalmaz. Hiszen végül is a bizottság munkatársai beszélnek ezekről a témákról, és mondják, hogy hát végül nem tudjuk ezt végrehajtani, mert túlságosan ambiciózus. Ezekre a kérdésekre szerintem meg kell válaszolnunk. Nos, ami a lényeget illeti. Nem, esetleg egy utolsó megjegyzést még az elvekről. Miért is járunk így el? Nem azért, mert nincs jobb dolgunk, hanem azért, mert szeretnénk terrorizmus ellenes politikát vagy politikákat, amelyek hatékonyan működnek, és amelyeknek demokratikus legitimitásuk is van. És hát meglepő, hogy már tíz éve olyan politikákat hozunk, amelyekkel kapcsolatban fogalmunk sincs, és Bronsz úr eléggé élénken vetette fel a kérdést az előző vitában, hogy gyakorlatilag mit is ért el a tíz éves terrorizmus elleni politika? Hát nem tudjuk. Mennyibe került? Nem tudjuk. Mi a hatása a bolgári szabadságjogokra? Nem tudjuk. Soha nem mértük, soha nem értékeltük, és semmi más szakpolitikai terület nem létezik, demokratikus vizsgálat és ellenőrzés nélkül, csak ez az egy. Úgyhogy nagyon jó lenne valami előzetes eredményeket tudni az általam említett tanulmány megszületése előtt. Hosszú listája van azoknak az intézkedéseknek, amelyeket a bizottság javasolt, a tanács elfogadott, vagy a parlament elfogadott. Azt hiszem, hogy a hosszú listán csak két olyan tétel van, amelynek előzetesen hatástanulmánya készült. Nem hiszem, hogy volna még más olyan szakpolitikai terület, ahol ilyen helyzet állna elő. Megint csak azt szeretném végezetül elmondani, hogy Alapvetően fontos, hogy értékeljük a terrorista ellenes politikákat, mégpedig nagyon kritikusan. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ellenezzük a terrorizmus ellenes politikákat. Hát ez nem így van. Ellenkezőleg olyan politikákat szeretnénk, amelyek hatékonyak, amelyek eredményt érnek el, azokat az eredményeket, amelyeket szeretnénk, és amelynek következtében békésebben élhetünk, védjük a demokráciát és a közrendet és az emberi jogokat. Nagyon remélem, hogy ez a jelentés első lépés abba az irányba, hogy állandó monitorozó mechanizmust hozunk létre, amely aztán a lehető legjobb és leghatékonyabb politikát hozza létre. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Röviden összefoglalta azt, ami egy rendkívül komplikált és aktuális téma. Azt hiszem, a bizottság szeretne talán szólni. Martin Schiefer úr, bizottság. Nem, asszonyom. Én nem Martin Schiffer vagyok, ahogy ezt nyilván önök is látják. Kérem, akkor mutatkoznom be. Elizabeth Suarez vagyok a Digi Home Affairs-től, és a kollégámnak adnám át a szót. Igen? Hát most nagyon jókor érkezett. You have just been introduced. Elnök, uh, Schiffer úr most mutatta, most mutatták be, úgyhogy várjuk a bizottsági megjegyzéseket az EU terrorizmus ellenes operatív tevékenységéről. Thank you, Chairman, very... Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden is. Elnézést kérek, hogy kicsit késtem. Tanulmányoztuk a jelentés tervezetet és a tervezeteket. Igen, átfogó intézkedésekről van itt szó, amelyeket meg kellene tenni, az, akár az értékelés, vagy bármi más aspektus a szempontjából az terrorizmus ellenes harcnak. Több vitát tartottunk már január végén itt dokumentumok is születtek, és láthatjuk, hogy most már konkrét politikai intézkedésekbe, állásfoglalásokba öltött ez testet. Minden egyes javaslattal kapcsolatban nem sikerült még végső konklúziókat megfogalmaznunk, mert nagyon sok javaslat hangzott el. Vannak önök, amelyeket megvalósíthatónak tartunk, és ezt tovább viszi a bizottság. Mások esetében azonban úgy gondoljuk, hogy a tagállamokat kell intenzívebben bevonnunk, mert ahogy látni fogják, a legtöbb ajánlás a bizottságnak szól, pedig kompetencia és egyéb gyakorlati okoknál fogva is nekünk meg van kötve a kezünk. Úgyhogy a tagállamokat kell bevonnunk ebbe, illetve a védelmi és biztonságpolitikai munkatársakat is egyes ajánlások vonatkozásában. Például jó lenne, hogyha ö, feltérképeznék, mire is van szükség. Ö, más esetekben viszont technikai, szakmai jellegű okoknál fogva ö, van szükség további gondolkodási időszakra. Tehát két-három ajánlást szeretnék kiemelni, amelyeket mindenképpen tudunk támogatni. A többiek esetében el kell gondolkodnunk arra, arról, hogy hogyan tudjuk jobban bevonni a tagállamokat ebbe a tevékenységbe, mert egyébként nem igazán tudjuk, hogy az EU és nemzetközi szintjén hogyan tudnánk fellépni. A bizottságon ez túlmutat, bilaterális vagy kormányközi szinteket érint. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tanács, elnökség, kíván szólni? Ha nem, nem, nem, senki nem jelentkezik. Akkor megnyitom a vitát, és Latford asszonynak akartam megadni a szót, de a tartok már elment. De hogy ment? Hogyha első szeretne lenni, parancsoljon, ragadja meg az alkalmat. Sorry, Chairman, everyone seems to be in the wrong place this afternoon. Köszönöm szépen, úgy tűnik mindenki rossz helyen tartózkodik ma délután. Nos, nagyon örülök, hogy Szofi foglalkozik ezzel a jelentéssel, mert hogy helyesen elmondta már, annyi szabály született, annyi pénzt költöttünk el, hogy most már tényleg tudnunk kell, hogy a pénzünkért megkapjuk-e azt az értékét, amire szükségünk. Illetve tudnunk kell, hogy az egy évtizedes munkának mi az eredménye vannak területek, ahol több is, mint egy évtizednyi tevékenységről beszélünk, hiszen például az én hazámban, az Egyesült Királyságban már nagyon sok tapasztalatunk van a, a belföldi, vagy félig belföldi uh, terrorizmusról, ugye az Atlanti-óceán túlsó partján uh, élő barátaink ugye sokszor utaltak erre, Sajnos egyes megválasztott emberek elég sokat finanszírozták ezt a tevékenységet. Van egy-két eléggé korlátozott hatályú kérdésem. Az egyik, amit Szofi teljesen jogosan javasolt, hogy arányosági tesznek kell alávetni a már létező szabályokat. Nem tudom, hogy volt-e olyan tagállam, amely a 2008-as módosítása vonatkozásában a keretegyezményre gondolok itt a terrorizmusról, hogy mi volt a helyzet a terrorizmussal. Ugye az én pártom ellenőri, e- ellenezte a szabályok megalkotását, és aztán így glorifikálták a terrorizmust. Gyakorlatilag az lenne az elképzelés, hogy ö, büntetői jogja alá vonnák mondjuk azokat, akik a bombázást előidézték Londonban vagy Madridban. Néhányan úgy éreztük, hogy van elegendő jogi eszközünk, például a felbújtás, vonatkozásában a terrorizmus terén. Azt hiszem, hogy minden esetre nem a bűncselekményre vonatkozó, vagy bűncselekményként jellemezhető megfogalmazásról volt szó, illetve arról, hogy Végül is ez milyen fényben tüntet majd föl minket, hogyha a büntető ö, jogban ezt így kezeljük, hiszen a terrorizmus végül is bűncselekmény. Másodszorban. Beszéltünk a profil készítésről. Volt-e olyan EU definíció, amely logikusan végigvezette ennek a meghatározását? Valaki elemzie azt, hogy ennek milyen hatása van az alapjogokra? Nem tudom, hogy a bizottság megközelítése helyes-e, mert mintha tagadnák, hogy ez létezik. Arra a következtetése jutottam, hogy legyen bizonyos profilozás, abban az esetben, hogyha tudjuk, hogy pontosan mi is folyik, és hogyha teljes mértékben megbízhatunk az adatvédelmembe, hogy törlik őket, stb. stb. Mert azt el tudom fogadni, mint ahogy például a bűnözők profilozásának, vagy a pszichés profilozásnak van jogosultsága esetleg a ö, terrorizmus ellenes harcban is ö, jogos lehet ez az eljárás. De mindenféle biztosítékokra is szükségünk van. Végezetül a bizottsági kommuniké arról is szól, hogy lehet radikalizálni ezt illetve annak ellenszeréről. Már lehet, hogy unalmas, hogy hét éve ugyanazt mondom ebben a bizottságban, de sikerült bármilyen bizonyítékot találniuk. Az elnyomó terrorizmus elleni fellépés finanszírozását illetően, illetve hogy a közösségek a szélsőséges viselkedések elleni harcban hogyan járnak el. Thank you, Mrs. Ludford. Just let... Köszönöm szépen, Radford asszony. Megjegyzem, hogy 17.30-kor, fél óra múlva megérkeznek a vendég előadók a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos ponthoz, úgyhogy kérem, próbáljuk meg ezt a témát a következő 30 percben kezelni. Hakis asszony, öni a szó, ahogy a, mint a jelentés, árnyék jelentéstevője, ugye tíz nappal ezelőtt örököltem az anyagot, nagyon sok észrevételem van, és rövid az idő, hadd váltsak magyarra, mert így gyorsabb leszek. Hogy ennek a riportnak a célja rendkívül világos, logikus, és nagyon következetes, amihez egyébként gratulálok, az egy másik kérdés, hogy én nekem a megvalósíthatóságával kapcsolatban nagyon-nagyon komoly kétségeim vannak, és ezekre szeretnék most néhány pontban utalni. Ugye a legelső a kutatók kérdése itt. A munka egy része át lenne ruházva, úgymond független kutatókra. Kérdezem, hogy van ilyen? Én azt hiszem, hogy amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, akkor itt mindig két alapérték, nevezetesen a privacy-nek és a security-nek az egyensúlyát próbáljuk megőrizni, ez általában nem sikerül, és, mind, és kiki saját beállítottsága szerint végül is vagy egyik, vagy másikat tartja fontosabbnak. Én elég sok mindent olvastam, mert érdekel a téma az utóbbi időben kutatóktól, elemzőktől, és azt látom, hogy a saját értékrendjétől senki nem független. Az életben ez általában így van tehát a kérdésem itt gyakorlati értelemben az volna, hogy ezek a kutatók milyen alapon kerülnének kiválasztásra, ki és hogyan jelölnék ki őket erre a munkára, és mi garantálja azt, hogy különböző szemléletmódokat képviseljenek. Második szempont a duplikációk kérdése. Mert ugye az a kiinduló pont, arra mondtam, hogy világos, és én azzal egyet is tudok érteni, hogy a parlamentnek látnia kell világosan, hogy az uniós költségvetés mekkora része fordítódik terror elhárításra, és ezt milyen módon használják föl. Ugye ebben a duplikációk kérdése az kulcs szerepet játszik Na most a duplikációk vagy párhuzamosságok elkerülésével, mint céllal én egyetértek akkor, ha terrorelhárításról van szó, hiszen a Gilles de Kerkhoff úr is szokott erről beszélni, meg általában Európában a fúziós központok modellje is ezt a gondolatot fejezi ki. Csak ugye itt másról van szó, mert itt arról van szó, hogy valami módon a parlament kívánna abba belelátni, hogy ilyen duplikációk léteznek-e. Most nekem Szofi, az a gyanúm, hogy itt a szubszidiaritás tekintetbe véve ez lehetetlen. Egyetlen tagállami titkosszolgálat sem fogja feltárni a maga terrorelhárító tevékenységének a szerkezetét, és igazuk is van a saját szempontjukból, tudnilik egyetlen ember életének a kockáztatása sem éri meg, nekem ez a véleményem a mi tájékoztatásunkat. Következő szempont a privát szektor kérdése ez egy nagyon reális szempont magam is azt tapasztalom valósznűleg minden tagállamban gy van hogy a privát szektor bizonyos értelemben haszonélvezőjévé válik gazdaságilag a terror elleni harcnak tehát a kiindulópontot én el tudom fogadni csak van egy nagyon nagy kérdés magyarországon például nem tudom hogy van a többi tagállamban a nemzetbiztonsági közbeszerzések nem nyilvánosak tehát itt olyan akadályok vannak, hogy én elképzelni nem tudom, hogy ezen hogyan lehet átlépni, hogy mi belelássunk a privát szektornak a tevékenységébe. Következő már itt érintették előttem, az adathalászat vagy profilírozás. Itt két dolgot jegyeznék meg. Az egyik, én mióta itt képviselő vagyok, még világos és exakt meghatározását annak, hogy mi az egyik és mi a másik nem hallottam. Az a gyanúm, hogyha a terrorizmusnak a a legújabb formáit és változásait tekintetbe vesszük, gondolok itt akár a diverzifikációra, akár az interneten keresztül történő toborzásra, nem állhatunk meg az adathalászásnál, hanem szükség van profilkészítésre. És ittán egy dolgot hadd mondjak, tudom, hogy nagyon népszerűtlen leszek vele liberális barátaimnál legfőbbképpen, de hát legyünk, mégis elmondom, mikor a Wainwright úrral beszélgettünk itt a múltkor engem, egy dolog akkor is nagyon zavart. Úgy éreztem, hogy kicsit kicsit infantilisek vagyunk abban, hogy folyton követelünk valamit, anélkül, hogy exaktul és világosan megmondanánk, hogy mit akarunk. Mit akarunk konkrét eseteket, neveket, akkor lennénk elégedettek? Én nagyon kíváncsi ember vagyok, örülnék, ha beletekinthetnék, de nem szeretném kockáztatni senkinek a biztonságát azért, hogy az én kíváncsiságom vagy kontrolligényem kielégüljön. De nagyon gyors leszek, az arányosság kérdése, ezt megint csak én nagyon irreálisnak tartom, mert ahhoz, hogy egy terrorelhárítási akció arányos mértékű volt-e a veszély mértékével, hát ehhez ugye nem kevesebbet kéne, mint olyan típusú adatokat föltárni, ami egyrészt hírszerzési forrásokat, nevezetesen embereket veszélybe sodorna, veszélybe sodorna folyamatban lévő akciókat. Tehát én ezt elképzelni nem tudom, hogy ilyet hogy kívánhatnánk. Tudnék egyébként az arányosság blöff marad hogyha ezeket a tényezőket mind nem vizsgáljuk meg. És ugye a terrorizmus elég tanulékony, mint tudjuk, tehát én azt hiszem, hogy az, hogy mi lépéselőnyt nyújtsunk terroristáknak, szervezetbűnözőknek, azzal, hogy ilyen feltárásokat végzünk, hát nem tudom, most már tényleg egy mondat, a kontroll kérdésben szerintem egyetértünk, adott esetben ez lehet egy parlamenti albizottság, persze az átvilágítás problémáját mindenképpen meg kell oldani, én a utolsó szempont, én az USA megbélyegzésére vagy kritikájára egy ilyen riportban nem térnék ki. Nem hiszem, hogy ez a mi feladatunk, vagy ha igen, akkor hát semmiképpen nem újságcikk szintű információk alapján, tehát összegezném a, a mondandómat. A problémám nekem ezzel az egész dologgal az, hogy a, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez hogyan lehet megvalósítható úgy, hogy ne teremtsünk olyan komoly biztonsági kockázatokat, ami egyrészt felelőtlenség volna, de úgy se tudnánk elérni, mert a biztonsági szolgálatok ebben nem mennének bele, és igazuk is volna egy bizonyos ponton túl a problémám tehát az, hogy szemléleti problémám van, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy módosítókkal ezt hogyan lehet, hogy mondjam, megoldani, mert én ezekre a kérdésekre szeretnék előbb exakt választ kapni. Köszönöm. Thank you, Mrs. Hankis. Señor Yáñez, su turno. Gracias, presidente. Köszönöm szépen. La Comisión de Seguridad y Defensa me ha nombrado eh... Arra kértek, hogy véleményt készítsek erről a jelentésről az én szakbizottságomban. Nagyon sokat hallunk a terrorizmus elleni harcról, és sajnálatos módon Spanyolországban elég sok tapasztalatunk van ezen a téren. Különbséget kell tennünk a különböző elemek között is. A terrorizmus a legnagyobb fenyegetettség, amivel szembe kell nézni állampolgárainknak, és általánosságban mindenkinek. Nagyon óvatosan kell vele bánni minden jelentésben. Én készítettem már a korábbi mandátum során egy jelentést ebben a témában, úgyhogy nagyon óvatosan kell megválasztani az embernek minden szavát. Gyakorta hallunk a terrorizmus okairól. De hát szerintem a terrorizmusnak nincsenek okai, mert azt meg kellene indokolni. Van táptalaja, vagy olyan körülmények, amelyek elősegíthetik a terrorizmus kialakulását. De szerintem az terrorizmus okairól nem beszélhetünk, mint olyanokról. Úgyhogy vannak olyan szavak, vannak olyan csapdák, amelyeket el kell kerülnünk. Ez az első dolog. Aztán a második dolog. Szeptember 11-e óta foglalkoztam sok mindennel, és hogyha vesszük a 2003-as, 2005-ös eseményeket, a madridi támadásokat, illetve a londoniakat, illetve az áldozatok számát, észak-amerikai terminológiára utalnak. A korábbi kormány a terrorizmus elleni harcról szólt, a jelenlegi kormány nem nevezte meg ezt ilyen egyértelműen. A terrorral szembeni háború tényleg kibillenti az egyensúlyt az ellenkező irányba, nem pedig a bűncselekmény felé az ilyen cselekmények esetében. Persze fontos, hogy sikeresen hajtsunk végre szakpolitikákat, amelyeket a tagállamok fogalmaznak meg. Úgyhogy hasznos dolog preventív politikával rendelkezni, és azzal kezdődik, hogy az ember jobban tiszteljen más kultúrákat, civilizációkat, és különösen az iszlámot. Hallottuk, Miami-ban elégettek egy koránt, és sajnálatos módon ez aztán tovább harapozott az ENSZ ö, központjába is, és a világ más területeire is. Úgyhogy akárcsak más esetekben nem csak a szabályok, a törvények érvényesítését kell figyelemmel, figyelembe vennünk, hanem más aspektusokat is. hogyha átfogóan akarunk fellépni a terrorizmussal szemben, a szervezetbűnözéssel, akkor minden aspektus figyelembe kell vennünk. Meg kell vizsgálnunk a propagandát, ami a terrorizmus támogatja. E, Európának szüksége van egy saját terrorizmus ellenes politikának. Vannak tapasztalataink, vannak elveink, és van egy sajátos megközelítésünk is, megközelítés és módunk, együttműködhetünk az észak-amerikai terrorizmus ellenes ö, szervezetekkel, de nekünk vannak saját tapasztalataink. Európa Guantanamo nélkül jogi vákumot teremt. Ez rendkívül különleges helyzet. Ennek sohasem lett volna szabad Európába jutnia, bár hozzáteszem, hogy voltak olyan ö, tagállamok, akik igenis a CIA ö, által szervezett járatok esetében együttműködtek, és aztán így megkínoztak például egyes börtönökben áldozatokat. Két módosító indítványa lehetne a jelentésen javítani, mert úgy gondolom, hogy tényleg mélyebben kellene a jelenlegi helyzetet elemezni. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Diaz de Mera úr következik. Köszönöm szépen a úr. Már egy-két dolgot szeretnék megemlíteni. és Szofinak szeretném azt mondani, hogy nagyon sok személyes bátorságról tett tanúbizonyságot, hiszen egy ilyen fajta jelentés létrehozása nem kevés bátorságot igényel. Két dolgot szeretnék leszögezni. Az az út, amit ön kijelölt, ezt kell folytatni, és ehhez szeretnék hozzászólni. A módosítóim és majd ebbe az irányba ö, haladnak. Vannak olyan módosítók, amelyekkel törlést kérek, van, ahol pedig kiegészítést, mert bizonyos aspektusok nincsenek benne a jelentésben. A jelentés ütőképességét szeretnénk növelni, és meg kell vizsgálni azt, hogy mennyi pénzt adunk ki a terrorizmus leküzdésére. Ez egy olyan kérdés, amely igazából nincsen válasz, nem lehet erre választ találni, és nem igazán tudjuk, hogy miért. A hazámban, és ez igazából nagyon jó példa, a hazámban, ahol a szocialisták és a néppárt minden héten azt látják, hogy meggyilkolják valamelyik képviselőjüket, Itt már reagálni kell, nem csak a biztonsági erők részéről. Vannak olyan személyek, akik állandó veszélyben állnak, és védelem alatt kell, hogy álljanak, és nagyon sok embert kell megvédeni, a rendőrség is részt vesz ebben, viszont így sem sikerül ez. Tehát a kritikus infrastruktúrákat, bizonyos személyeket meg kell védenünk, de hogyan lehet értékelni ezt a védelmet? Hogyan lehet ezt időben átszámolni, hogy, az, hogy hogyan biztosítják a védelmet az egyes biztonsági erők, hogyan kell értékelni ezt, hogyan, érté, hogyan kell értékelni a hírszerző ö, szervezetek munkáját, és vannak olyanok is, akik nem is kötődnek a politikához, újságírók, vagy, vagy cégek, vagy akár az állatok szervezeteik. Őket is értékelni kell. Meg kell nézni azt, hogy egy állam mennyi pénzt fizet az informán, informátoroknak. Hogyan lehet megkülönböztetni a direkt, illetve speciálisan a terrorizmus leküzdésére kiadott pénzeket, és azokat a pénzeket, amelyeket olyan büntettek leküzdésére adtak ki, amelyek kötődnek valamilyen szinten a terrorizmushoz, például fegyverkereskedelem vagy drogkereskedelem. Ezeknek is vannak olyan aspektusaik, amelyek kötődnek a terrorizmushoz. Tehát ezeket számszerűsíteni ezt lehetetlen. Louise azt mondta, hogy beszélni kell, hogy mit, mi a terrorizmus. Az iszlám terroristák azt mondják, hogy mi imádkozunk, mi küzdünk, harcolunk, és begyűjtjük a pénzt. Mások pedig azt mondják, hogy mi nem ö, harcolunk, hanem a saját országunkat akarjuk felszabadítani. Tehát a kérdés az az, hogy mi számít terrorizmusnak. Ennek ehhez nagyon sok sikert eh, kívánok, de igazából nem tudom ezt támogatni. Vannak olyan témák, amelyekhez szeretnék majd hozzászólni. Van 10-15 módosító, amit már előkészítettem. Beszélünk a szeptember 11-i terrorcselekményre, viszont az európai terrorcselekményekről nem beszélünk. Az áldozatok, ők ugyancsak nagyon fontos tényezői a jelentésednek, mert eh, a jelentésnek négy-öt aspektusnak kell, hogy megfeleljen az megelőzés, leküzdés, értékelés, eh, de nem is beszélek erről többet, csak annyit mondanék még el, hogy hajlandó vagyok veled együttműködni, hogyha szeretne, hogy csak még módosítókat. Köszönöm szépen. Diaz de Meira úr következik. Itt a lényeg az, hogy mindenki próbálja röviden hozzászólni, mert sokan kívánnak még hozzá szólni. Tehát kérem, vegyék ezt figyelembe, vegyék figyelembe az időbeli korlátokat, hogy a három meghívott vendégünkkel is tudjunk még beszélni. Zippel asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A jelentés készítőjének nem csak a jelentést magát szeretném megköszönni, hanem a konkrét kérdéseket is, amelyeket feltett. Néhány vitában az a benyomásunk, hogy amíg eh, a terrorizmusról van szó, akkor sok költsége jár lesz, és a lehető legtöbb adatot be kell gyűjtenünk. A kérdés, a kérdés az, hogy ki tudják-e számolni, hogy mennyibe kerül a terrorizmus leküzdése. Sok mindent bele lehet számolni, egy az előttem szóló is elmondta, de vannak itt konkrét költségtényezők is, amelyeket konkrétan meg lehet nevezni. Bevezettük a SWIFT-et pontosan a terrorizmus leküzdése érdekében. A PNL-t is ugyancsak ebből azokból vezettük be. Tehát meg lehet itt nevezni, hogy milyen fajta költségei vannak ennek, az Europol, ö, ö, és foglalkozik ezzel. Beszéltünk a, a folyadéktilalomról, a testszkenerekről, erről itt is vannak konkrét költségek, tehát ezeket az intézkedéseket, ezeket a fajta, sokfajta intézkedést ez, ez mindenképpen biztonságot jelent. Az adat begyűjtéssel kapcsolatban, és tudom, hogy ez nagyon kényes téma, Albrecht úr is elmondta, hogy igazából az állampolgárokra kell azt, tehát az állampolgárok egy részére érdeklődik csak az iránt, hogy milyen adatokat gyűjtenek benn róla. Például hogy a bankok is begyűjthetnek róluk bankokat, de az adatokat, de nem tudják, hogy mi történik majd a jövőben az adatokkal. Hogyha például én megadom egy légitársaságnak az adatomat, és azt továbbadják, hogy milyen járaton, milyen helyen utazok, de ahhoz nem járultam hozzá, hogy ezt az adatot le, a terrorizmus leküzdésére felhasználják. Tehát nagyon sok még itt a tennivalónk. Nagyon fontos feltenni azt a kérdést, hogy mire adjuk ki a pénzt, milyen fajta biztonsággal rendelkezünk, és néha nekem úgy tűnik, hogy hiányzik a vitából az, hogy itt a Libében arról beszéljünk, hogy mik az okai a terrorizmusnak, mi hogyan lehetne az okot leküzdeni, és hogy Európában, az európai népességben vannak esetlegesen támogatói az ilyenfajta tevékenységnek, és hogyan lehetne ezt leküzdeni, el is beszélni kell itt. Albrecht úr következik. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Olyan sok kérdést tettek fel, és olyan sok uh, vita indító gondolat van, hogy legalább két-három percre lesz szükségem. Megpróbálom ezt rövidebben megtenni, de szerintem nagyon-nagyon fontos ez a vita, és szeretnék köszönetet mondani ezért a javaslatért és ezért a jelentésért. Kész vagyok arra, hogy aktívan részt vegyek -e ebben. Lenne egy általános kérdésem, pedig az, hogy itt többről van szó, mint a magánszféra vagy a biztonság. Itt jogállami elvekről és parlamenti ellenőrzésről van szó, amelyek véleményem szerint az elmúlt évtizedben eléggé elfelejtődtek, mégpedig a terrorizmus elleni harc miatt. Én ezt kicsit sértőnek tartom, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy jogállami alapokra van szükség, meg kell védeni a magánszférát, tehát hogy ezeket mondjuk, és hogyha emlegetjük a parlamenti kontrollt is, illetve beszélünk költségvetési kihatásokról is, akkor ez mind mindezek mellett elfelejtjük azt, hogy emberek is meghalnak a terrorista cselekedetek miatt. Másrésztről én azon vagyok, hogy hatékony mindannyian küzdjük le a bűnözést az Európai Unión belül, és úgy vélem, hogy ennek során fontos kiemelni azt, hogy a terrorizmus egy al területe a bűnözésnek, és semmi más. Tehát hatékonyan kell lekezden, leküzdeni a bűnözést az Európai Unión belül, és ezt az eredményeken tudjuk mérni. Például az alapján, hogy a terrorista cselekedetek csökkennek, vagy az, hogy kevesebb büntetet követnek el, és ezzel lehet mérni azt, hogy mennyire sikeresek. Ezeket az adatokat meg lehet mutatni, ezekről lehet beszélni, ezekről lehet objektívan beszélni. Nem hiszem, hogy nehéz lenne ezt megtenni, de úgy vélem, hogy a parlamentekben egyre inkább arra tendálunk, hogy ezt nem követeljük. Sem a nemzeti parlamentek, sem pedig az Európai Parlament nem tette ezt az elmúlt tíz évben. Nagyon sok a felelősségünk most már, nem csak azért, mert ezt szeretnénk, és nem, nem csak azért, mert ez egy szuverén tagállami kompetencia lenne. A terrorizmus leküzdése során európai szinten együttműködtünk. Ez nagyon is helyes, és nagyon helyes az, hogy nemzetközileg is együttműködtünk, de ez ahhoz vezet, hogy felelősségünk van, pedig az ellenőrzés irányába. Jónak tartom azt, hogy erre kitérünk ebben a jelentésben, és két konkrét dolgot szeretnék megegyezni, amelyek fontosak számomra a terrorizmussal kapcsolatos keret határozatot illetően, itt még nincsen jelentés a végrehajtásról, ezt is jobban meg kellene vizsgálnunk. Ugyanez vonatkozik az európai elfogató parancsra is, Egyértelmű definíciókat kell találnunk, és egyértelműen kell szembenéznünk azokkal az intézkedések, mint például az előzetes adattárolás, a data retention, a profilalkotás, ezeket mind meg kell vizsgálnunk, meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan tudunk ezekkel koherensen bánni, hogyan tudunk ezekhez megfelelő definíciókat találni. Köszönöm szépen. Thank you. I insist. Köszönöm. Úgy látom, ragad, ragaszkodnunk kell arra, ahhoz, hogy ezt lehetetlen teljes mértékben kimeríteni ezt a témát. E, mindenképpen összefogottnak kell lennünk a hozzászólásainkban, így segítünk a raportőrnek. Olcsev úr, öné a szó. Teljes mértékben megértem ezt a, a hívó szavat, hívó szót, elnök úr. Lehetőleg rövidebbre fogom maximálisan méltányolom Sophie intervelt munkáját, hiszen ez a téma kritikusan fontos. Azonban olyan időszakban vagyunk, amikor mintha dolgokat előle lehetne jelezni. Ez, ez azonban félrevezető, mert hiszen a terrorista fenyegetés nem múlt el, és elképzelhető, hogy rövidesen új kihívásokkal találjuk magunkat szembe. Ezért nagyon fontos az anyagnak a megfogalmazása. Úgyhogy legalább három, négy vagy öt észrevételt, módosítást szeretnék elmondani a bekezdésekkel kapcsolatban. Az anyag hatodik oldalán a hetes bekezdés nagyon fontos, hiszen arra szólítja fel a bizottságot, hogy az összes terrorizmus ellenes politikának a térképét rajzolja meg, precízen, pontosan. Szerintem e, e, a dolognak ezt az aspektusát még nem e, végezték el. Számos dokumentum született, azonban ebből nem derül ki, hogy mi a terrorizmus gyökere illetve a terrorizmusok, terroristáknak az inspirációjára sem világítanak rá. Sajnos az elkészült anyagok, bizottsági anyagok tele vannak tömve különféle statisztikával, nincs prognosztizálás benne, nem tudjuk, hogy mi várható a jövőendőben, milyen esemény, hiszen ezeket előre tudnánk felmérni adott esetben. Tudjuk, hogy nagyon precízeknek kell lennünk a tekintetben, hogy megnézzük, hogy mennyi pénzt adhatunk ki a terrorizmus ellenes harcra. Ezzel egyidejűleg azonban eh, legalább egy másik kérdésre találjunk választ. Milyen típusú tudásanyagot halmazunk fel? És milyen percepciókkal rendelkezünk a terrorizmus tevékenységével kapcsolatban? Ugye általánosságban eh, két forrásból dolgozunk. Egyrészt a saját információs forrásból, ezek újságok, könyvek, ez absztrakt. A másik pedig a realitás. Ez a mostani dokumentum felhív bennünket arra, hogy e két fajta tudást kombináljuk és együttesen használjuk fel. Elnök, köszönöm szépen. Grazie, Presidente. Árvánó úr. Köszönöm. Szofi, köszönjük szépen ezt a jelentést, köszönjük ezt a szigorúságot, amivel az anyagot elkészítették. E, Jenyesz e, úrra hallgatva e, megvilágosodott bennem, hogy én már tíz év óta mennyire is elhanyagoltuk a szervezet bűnözés elleni harcot. Ezt a saját jelentésembe is be fogom írni, hiszen valóban összpontosítottunk a terrorizmusra, de tíz év alatt nem igazán tudom, mit értünk el, és nem igazán tudom, mennyi pénzt költöttünk ki erre a témára. Van valami, ami való, valóban megdöbbentő. Az a benyomásom, hogy az összes EU-s terrorizmus ellenes szakpolitikát azért ö, ö, hívtuk életre, mert az USA-nak szüksége volt ö, ezekre a dolgokra példának mondanám az utaslisták, az utas nyilvántartások kérdését. Be fogok terjeszteni egy módosítót. Apró különbséget szeretnék tenni, most ezt idézőjelben mondom, disztingválni szeretnék, ha a terrorizmus ellenes harcról beszélünk, az ember hajlamos csak az izlám fundamentalistákra gondolni. Azonban nézzünk szét tágabb körben is, mert hiszen terrorizmus másfajtában létezik, például Olaszországban is, különféle bírák, újságírók, szakszervezeti képviselők, haláláért felelősök, a felelős a terrorizmus. Aztán például valamikor korábban a, a vörös brigádoknak megvoltak a halállistái. ez a <clears throat> vörös brigádok újra akcióba lendült néhány évvel ezelőtt. Grazie. Now the council presidency is Többféle tervezetet is említsünk. Amennyiben fel akarnak szólalni, akkor kérem rövidesen, röviden. Elnök úr, nagyon rövid, sajnálom néhány információt kínálok fel a raportőrnek, ami talán hasznos lehet nem a terrorizmus elleni harc a fő területem, úgyhogy kollégáktól származik az információ, de talán e, egy áttekintést adhatok arról, hogy a soros elnökség mit e, tervez ezen a területeken. A belső, e, stratégiára, belső biztonsági stratégiáról elfogadtunk tanácsi következtetéseket, különféle szereplőknek a feladatait összegeztük, ebből egy ilyen átívelő, átfogó keret alakult ki. Így szeretnénk a bizottság részéről a belső biztonság tágabb területén együtt dolgozni. A második dolog saját kezdeményezés, amelyel a külső és a belső biztonsági dimenziók különféle vetületeit próbáljuk kombinálni. Erre Vimo úr is utalt kézzelfogható eredményeket szeretnénk elérni. Június 1-én egy szakbizottsági ülésre keres, szakbizottsági ülést szeretnénk összehívni. A terrorizmus elleni harc ennek az egyik eleme lehet a bizottságnak, amennyiben itt a bizottságnak érdeke, érdeklődése van ez iránt, akkor adhatunk további anyagokat a terrorizmus elleni harc különféle aspektusairól egy anyagot készített elő a terrorizmus ellenes koordinátor, ezt megvizsgálta a 36-os cikk bizottsága, ez valószínű, hogy Kozi úr elé kerül, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen konkrét feladatok várnak az európai rendészet és rendvédelmi szervekre. Ez két héten belül várható, a küldötteknek pedig el kell e, dönteni, hogy a bizony, a, a terrorizmus ellenes koordinátor jelentése alapján mit akarnak tenni. Még valami. Tanácsi következtetéseket e, tervezünk a vegyi, biológiai, nukleáris és radiológiai fegyverekkel kapcsolatban különféle rendészeti rendvédelmi szervek szakértőinek együttműködésével készült. Nem tudom, mennyit mondhatok erről, de azt elmondhatom, hogy tanácsi következtetéseket tervezünk. A másik terület a repülés biztonság területe, a soros elnökség a hat hónapos áttekintő jelentést készíti elő, a bizottság fogja ezt elkészíteni. A a tanácson belül van egy stratégiai bizottság, amelyik stratégiai kérdéseket vizsgálja, és a Klózi, az, a Klózi Bizottság időről időre jelentéseket készít el, tájékoztatni fogjuk önöket arról, hogy jelenleg hol tartunk e témákkal kapcsolatban. Benedek úr, köszönöm szépen a tájékoztatást igen jelentős számú hozzászólás érkezett, számos dologhoz szóltak hozzá. Most Intfeld asszonynak adnánk meg a szót. Nem tudom, hogy minden egyes felvetésre tudna-e válaszolni. Mindenképpen azt kérjük, hogy mondja ki a zárszót, mielőtt elmondanám a módosítók beterjesztésének határidejét idejét elnök úr, a lehető legrövidebb szeretnék lenni, általánosságban fogok válaszolni a főbb felvetésekre. Számos tag mondta, hogy nem kivitelezhető egy ilyen munka, ahol teljes képet kapjunk. Ez valószínűleg helytálló megállapítás, főleg azért, mert ilyen jellegű a téma maga. Másrészt pedig a terrorizmus ellenes tevékenység jelentős része nemzeti szinten zajlik fel kell tennünk a kérdést persze magunknak az, hogy nem is az, hogy mennyire megvalósítható, hanem hogy mennyire szükséges egy ilyen szakpolitika. A terrorizmus ellenes szakpolitika feladata, hogy védje a demokráciát, a jogállamiságot és a, az emberi jogokat. Ennek alapján kell felmérnünk, hogy mit tettünk az utóbbi tíz évben, igen, ezt azért mondom, mert volt, aki azt mondta, hogy az Európai Unió ugye a terrorizmus ellenes szakpolitikákkal már sokkal régebb óta foglalkozik. Azonban Európai Unióként az együttes terrorizmus ellenes politika, szakpolitika csak mintegy tíz évre tekint vissza, E, az, az USA-ról van szó a jelentésben, és kritika éri az usa -t. Nem, és igen, mert nem az a szándékunk, hogy kritizáljuk őket, de egy, egyúttal tiszteletbe kell lennünk azzal, hogy az európai terrorizmus ellenes szakpolitikának a fő impulzusa, hogy a tíz évvel ezelőtt érkezett szeptember 11-én az USA-ból. Ez az összes élet, illetve mindenkinek az életvitelére kihatott. Támogattuk az USA stratégiáját az utolsó tíz évben, és hát valóban nem tettünk fel túl sok kérdést. Hát ha nem is a miénk ez a téma, azért mi a támogatásunkban részesítjük. Az egész munkának a célja, nos, itt a mostani első értékelés során nem tudjuk feltárni az összes tényt, nem biztos, hogy teljes lesz a kép, de parlamenti testületként az a kötelességünk, hogy hozzáférjünk a lehető legtöbb információhoz. Azért fogalmaztam a jelentésben úgy, ahogy fogalmaztam, mert szükség van arra, hogy konkrétan és egyszerű módon tegyünk fel kérdéseket demokratikus kontroll kell, védeni kell a demokráciát, meg a jogérvényesülést. Általánosságban ez, ezzel mindenki egyetért. De konkrét válaszokat kell felvetnünk, és konkrét válaszokat kell kapnunk. Ugye, hány, hány elítélés származott a konkrét tevékenységből? Ugye, hát igen, a tagállamok azonban nem nagyon tudnak erre választ adni, és a bizottság nem nagyon tudja ezt a feladatot megcsinálni. Sajnálom, elnézést a szerencsétlen képviselőhöz, akinek szembesülni kell ezzel. Ha a bizottság első pillanattól kezdve elvégezte volna a házi feladatát, akkor nekünk ebben a házban nem kellett volna külső szakértőket alkalmazni. Akkor mi az a kérdés, amit válaszolni szeretnék? A tanácshoz szólok. Köszönöm az észrevételeiket, de azt hiszem, hogy önök a jövőbe tekintenek, a tanács új kezdeményezésről beszélnek. Mi pedig visszatekintünk a múltba, és megnézzük, hogy az elmúlt tíz évben mi történt, mit értünk el, hogyan kell módosítani a meglevő szakpolitikát. Ugye nem lehet állandóan bekötött szemmel előre haladni. Meg kell vizsgálnunk, hogy a meglevő dolgok mennyire hatékonyak. Diaz de Mira úrnak szeretnék válaszolni. Ugye, itt nincsen hivatkozás szeptember 11-re, illetve az áldozatokra nem, nem így van, mert konkrétan hivatkoztam nemzeti terrorizmusra. Csak azért emeltem ki a szeptember 11-ét, mert ennek óriási hatása volt az európai terrorizmus elleni szakpolitika alakítására. Ez egy vízválasztó volt. Mm. Ugye többen eh, helyesen mutattak rá, hogy eh, már évtizedek óta folyik a terrorizmus ellenes harc Európában, Németországban, eh, Olaszországban, Görögországban, Észak-Írországban nem újdonság ez, azonban szeptember 11-e kapitális változásokat idézett elő. Azt hiszem, elmondtam, amit szerettem volna mindenképpen valamennyiüktől várom a módosító indítványokat. Ennek alapján szerintem nagyon jó eredményeket tudunk elérni, még a nyári szünidő előtt. Köszönöm, Intvert asszony. Mindenkit arra kérek, hogy a módosítókat április 26-áig déli 12 óráig nyújtsák be. Akkor tovább lépünk, következő napi rendi pontunk. Eh, keretén belül három vendégelőadónk van Szívélyesen üdvözöljük Önöket körünkben. Príbe úr a, a bizottságtól, Wainwright úr az Europoltól, Wainwright, ben, Isten osztalja Önöket, uraim! Yes. Igen. nagyon fontos, hogy eh, most eh, további késlekedés nélkül vágjunk bele a következő pontba, hiszen több, kevesebb, mint egy óra van még hátra az időnkből, 18.30-ig eh, tart az ülés, persze, mindig kérhetjük, hogy a, a tolmácsszolgálat mutasson nagy lelkűséget, de mindenképpen ezt az egy órát ki kell használnunk, amikor egy ennyire vitatott kérdést kell megnéznünk, nevezetesen azt, hogy az EU-USA megállapodás mit tartalmaz a pénzügyi adatok továbbításával kapcsolatban. Ez az úgynevezett terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó program, betűszóval a TFTP. Itt van körünkben Wainwright úr, az Europol igazgatója, aztán Reinhard Priebe úr, ő pedig a DG Home főigazgatóság belbiztonsággal foglalkozó igazgatója, és Paul Reinhardt, aki Breitbart aki a holland adatvédelmi ügynökség képviseletében tartózkodik körünkben. Először Príve úrt előadását hallgatjuk meg, utána Wainwright úr következik, majd végezetül Breitbart úr. Ezek után megnyitjuk az eszmecsere lehetőségét. Mindenkinek előre mondom, hogy szíveskedjenek óvakodni attól, hogy hosszú kérdéseket tegyenek fel. Egy óránk van, induljunk bele. Príbe úr. Um, Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Március 17-én készült el a jelentés, és ennek értelmében további tisztázásra is van lehetőség, erre készek vagyunk, úgyhogy a mai találkozó után is szívesen állok rendelkezésükre további információval. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy a jelentésben az áll, hogy hat hónap nagyon rövid idő, hogy felmérjük az egész eszköznek a többletértékét, illetve a mechanizmust, illetve a megállapodást. A bizottság ajánlásokat fogalmazott meg annak érdekében, hogy a megállapodás végrehajtásán javítsunk, különös tekintettel a négyes cikkre vonatkozóan, a verifikációs mechanizmust illetően. A biztos egyértelműen fogalmazott, amikor azt mondta, hogy bár lehet még javítani a dolgon némileg, az Európol igen hatékonyan teljesített a első feladatot. Üdvözöljük a mai napi lehetőséget a további tisztázásra, különös tekintettel az Európol tevékenységét illetően. Fegyvárt úr majd beszámol erről. Nagy öröm számunkra, hogy ma részletesebben is megvitathatjuk, főleg eh, a verifikációs mechanizmust. Nem akarom vékállére javítani valónk. Az EU jelentés külön hasonlóképpen vélekedik, de egyértelműen azt a következtetést vonja le, hogy hosszabb időt kell alapul venni, ahol is ö, meg kell ö, állapítani, hogy az Európol jól hajtott el végre ezt az igazán nehéz feladatot, és a megállapodásnak megfelelően. A GSP régóta együttműködik az Európola, több mint 12 éve, és nagyon sokat segítettek nekünk a szervezet kialakításában, illetve abban, hogy a lehető legjobb hírnévre tegyünk szért, szert az adatvédelem terén világszerte. Konstruktívan, a konstruktív együttműködés szellemében tevékenykedünk, annak érdekében, hogy közös álláspontot alakíthassunk ki. Most is ez a helyzet, együttműködünk, egy workshopot már megrendeztünk, és májusban is lesz egy másik, annak érdekében, hogy ebben az alapkérdésben közös álláspontot tudjunk kialakítani az egyezményről. Az anyagban láthatták azt is, hogy minden ajánlással prioritásként foglalkoztunk, mindegyiket elfogadjuk, de a fő koncepciót terén. A kérdés az, hogy mi a helyzet az arányosság elvével, és hogy kell ennek működni a négyes cikk értelmében. Adatvédelmi szempontként, vagy pedig operatív szempontként, vagy mind a kettőként. Nos, GSP értelmében ez egyértelműen operatív, a négyes cikk amiben pedig pontosan az ő feladata az, hogy az Európol adatfeldolgozó felad, tevékenységét monitorozza. Szerintem a négyes cikk ezen túllép. Legalábbis nem hagyományos adatvédelmi cikkről van itt szó. Az Európolnál sokat tapasztalatunk a hadomány, hagyományos adatvédelem terén, már 12 éve ez a legfőbb területünk. És látjuk, hogy milyen ö, védelmi ö, rendeletekre van szükség a rendőrség tevékenysége szerint, tehát az adatokat csak korlátozott célból lehet felhasználni, el kell határoz, határolni más tevékenységektől egyeteműen terrorizmusra kell, hogy vonatkozzanak, és külön ö, védelmi záradékokról van szó a panasztevés terén is, és a jogorvoslás terén is. Minden nap foglalkozunk ezekkel. Bizonyos szempontból a független vizsgálás, vizsgálat terén túl is lépünk a szokásos rendőri tevékenységen. Ez megtalálható ebben a, megállap, a megállapodásban, de nem a négyes cikkben, máshol. Főleg az ötös cikkben, amelyel kapcsolatban az Egyesült Államokban külön rendelkezések vannak. Nos, ami az információ cserét illeti az Egyesült Államokkal, a 9-es cikk vonatkozásában az Európol feladata nem az, hogy állandóan alkalmazza az adatvédelmi záradékokat. Át kell, hogy adja az adatokat az Egyesült Államoknak. Tehát a védelemről máshol szól a megállapodás. A négyes cikk szerintem másról szól. Kiegészítő előzetes védelemről az ideiglenes adat pool összegyűjtéséről, nem olyasmiről, ami máshol meghatározásra került a megállapodásban. A megállapodás értelmében nyilván még sok, sok adatról van szó, korlátozott, de globális alapon gyűjtött adatokról. A négyes cikk ezt erről rendelkezik a tömeges adatátvitel területén a, terrorizmus elleni harcban. Nos, az a cél, hogy itt most tömeges adatok transferéről szól, egyértelmű volt számunkra, és a megállapodás tárgyalása során is egyértelművé vált. A négyes cikk önálló alkalmazása gyakorlatilag nem jelentheti azt, hogy a személyes adatokat egyenként nem úgy, ne úgy használják fel, mint ahogy kellene. Az amerikai hatóságoknak igenis tiszteletbe kell tartania minden esetben, és figyelem, szem előtt kell tartaniuk minden olyan cikket, amelyekben az adatvédelemről van szó a jogalkotó úgy döntött, hogy kiegészítő intézkedést kell használni ebben az esetben, mármint a négyes cikk értelmében. Az Európol fel is vállalja ezt a felelősséget, és komolyan. És pedig úgy, hogy szigorúan alkalmazzuk azt, ami a gyakorlatban a négyes cikkre vonatkozik a jogszabály szerint. Nyilván ez az arányosságra is vonatkozik, de feltételezve nem a hagyományos adatvédelmet, hanem operatív feltételeket is, nevezetesen, hogy mire van tényleg szüksége az amerikai hatóságoknak a terrorizmus elleni harcban. Bizonyos pénzügyi adatok esetében, bizonyos országok esetében miért van szükség a terrorizmus elleni harcra például? a megállapodást idézem, figyelembe véve a múltbeli és jövőbeli terrorizmus kockázati elemzéseket. Azért az Európolt ruházta fel ezzel a feladattal jogalkotó, mert vannak olyan tisztjeink, akik már Európában a terrorizmussal foglalkoztak, és el tudják dönteni, hogy tényleg jogos-e az amerikaiak igénye, avagy sem. Nyilván esetenként kell elemezni az amerikai igényeket. A megállapodás célja az, hogy ideiglenes púlokat hozzanak létre az adatokból, amelyeket felhasználhatnak az illetékesek, de ha lehet minél kisebb mértékű legyen ennek az adatnak, adat, ezeknek az adatoknak a gyűjtése. A megállapodás értelmében viszont az Egyesült Államoknak indokolnia kell, hogy miért kéri az adatokat. Ebből a szempontból eltérnek a vélemények a GSP és az Európol között. Az Európol úgy gondolja, hogy a négyes cikk nem adatvédelmi klauza, hanem olyas valami, amelyet saját operatív megítélésünk szerint kell alkalmaznunk. Nem hát csak a jogászaink értelmezik ezt, a bizottság, az Egyesült Államok is megerősítették ezt, a két tárgyalófél, ezek szerint, ez, e, ezen túl az EU is felülvizsgálta, nem csak az Europol vezetése. Hát nagyon, nagyon fontos az, hogy a hiányosságokat orvosoljuk például a vizsgálatok terén. Azt hiszem, hogy félreértés van az úgynevezett szóbeli jelentések szerepét illetően, ugyanis az elmúlt 9 hónap során találtunk három olyan, kaptunk olyan három olyan anyagot, amelyet bizalmasan kell kezelnünk az amerikaiaktól, ami a terrorizmusra vonatkozik. Szigorúan a négyes cikk értelmében olyan dokumentumokat kell vizsgálnunk, amelyeket megkaptunk. Ez nagyon fontos. Hogyha minden esetben 56 oldalas információs anyagot kapunk, amelyel alátámasztja az Egyesült Államok, hogy miért kéri az anyagokat. Ez csak a kezdet volt, ennél több ma már az oldalak száma. Ezen kívül ugye tudni kell, milyen adatot, milyen kategóriában, mikor, milyen ö, földrajzi régióból kérik az adatokat, az adatokat. A az is nagyon fontos, hogy minél kisebb körű adatot szolgáltassunk. Az Európol ezen kívül további információt is kér, mielőtt megerősíti azt, hogy igenis jogos a kérés. Van egy megfelelő eljárásunk az Európolnál, amely dokumentál minden döntést, amit hozunk, az adatvédelmi biztosunk, a jogi szolgálat és a többiek is elnézhetik. Több mint 80 oldalas a, volt a legutolsó esetben az egész csomag. Általában a bizottság és az USA közötti megállapodástól függően különböző döntéseket kell hozni 48 órán belül. Hat esetben nem sikerült ezt elérni, annak ellenére, hogy nagy prioritásként kereltük. Egy esetben 16 napig tartott az eljárás, hogy elvégezzük a munkát, mert további kívánság jött az Egyesült Államoktól, de a végén aztán sikerült. Hát ennek tükrében azt hiszem, hogy az a vált, hogy az amerikai kívánságokra csak rábologatunk, egyszerűen nem fair. Nyilván elismerem, hogy van még javítani valónk, nagyon hálás vagyok a GFP támogatásáért, a konklúziókért, Amióta megkaptuk a jelentésüket, volt már egy workshopunk, májusban is lesz egy, és szerintem már is előreléptünk, biztos vagyok benne, hogy sikerül közös álláspontot kialakítanunk az elkövetkező hetek során. Ami az átláthatóságot illeti, az elnök úrnak küldött levelemben elmondtam, hogy miért bizalmasan kezelendőek ezek a dokumentumok EU és USA szintjén. Az operatív részleteket kellene ilyen kérések során bizalmasan kereznünk. Az Európolnál jogi és szakmai kötelességünk ezt tiszteletbe térni. Az EU jelentésben ezt is elismerték. Igen, vannak szigorú biztonsági ellenőrzések az Európolnál, úgyhogy például a GSP ellenőrök esetében ez nem igaz, ők mindenhez hozzáférhetnek, akkor is, ha bizalmas anyagokról van szó. Ennek ellenére. Nagyon fontos az átláthatóság, főleg az ilyen kényes területeken. Úgyhogy jelentésben ezért számoltunk be a szakbizottságnak részletesen tevékenységünkről, és készek vagyunk minden olyan adatot rendelkezésükre bocsátani, amit aztán már nem bizalmasnak minősít az Európol sem, és az USA sem. Végezetül, elnök úr, hangsúlyozni szeretném, hogy ez nagyon fontos feladat az Európolnak, nagyon fontos szervezési feladatokat igényelt az elmúlt hat hónap során. Nagyon odafigyeltünk erre, és szerintem eléggé profi módon sikerült ezt végrehajtanunk a nehézségek ellenére. Remélhetőleg ezt az EU is elismeri, ezt Malmström biztos asszony is hangsúlyozta, de nyilván további előrelépésre van szükség, és nagyon keményen dolgozunk ezen. Remélem, hogy megértik, hogy az elvégzendő feladatok milyen nehezek lesznek még, de teljesen elhivatottak vagyunk, és készek vagyunk az átláthatóságra, úgyhogy köszönöm, a, és várom a kérdéseiket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Wainwright úr de mielőtt mi meghallgatnánk a kérdéseket, először Breitbach úrat hallgatjunk meg, aki a holland adatvédelmi hatóságot képviseli. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen az Európai Parlament képviselőinek is azt, hogy meghívtak ma ide. Most kettő szerepben vagyok itt. Először is, mint a közös áttekintő csapat, a Joint Review tagjaként, az Európai Bizottság szakértőjeként voltam ott, de Um, a JSB eh, eh, jelentés eh, készítője is vagyok. Először is a joint review-ról. Összességében elégedett vagyok azzal kapcsolatban, ahogy mindez lezajlott. Az amerikaiak tiszta képet adtak arról, hogy mit is végeznek el. Ennek kapcsán keveset tudok hozzászólni a review jelentéshez. Nagyon jól hajtotta végre az USA a megállapodást, ami a szerződésben benne van, az sokkal többre, sokkal tovább megy az általános adatvédelmen. Élőben néztük meg az elemzők vizsgáját, és lehetőségünk volt arra, hogy leállítsuk a munkát, és kiegészítő kérdéseket tegyünk fel akkor, hogyha nem volt elegendő az információ. Nagyon jó az, hogy ezt megtettük, és más programban is ezt gyakran el lehetne végezni. Azonban nem vagyok elégedett azzal, ahogy a jelentés létrejött. Ez a benyomásom, hogy nagyon nagy nyomás nehezített ránk az Európai Bizottság részéről, a, amiatt, hogy március elején már közre akarták adni ezt a jelentést, Elsősorban abból indultak ki, hogy a review csapat együttesen fogja megvitatni ezt a jelentést, mielőtt még ezt közreadnák. Ez nem történt meg és az első koncepciós verziója a jelentésnek e-mailben jutott el minden ö, tagjához a ö, csapatnak, és itt tudtunk csak értekezni a, a jelentésekről. Ezen kívül az amerikai kollégáknak ezt benyújtották, ők ezt kiegésztették, és ezután volt még lehetőségünk arra, hogy reagáljunk. Az Európai Bizottság a jelentést a készhezvétel után március 8-án elküldte a review csapat tagjainak ajánlott levélben. Én ezt március 17-én kaptam meg Hollandiában, akkor, amikor már a jelentés önök előtt is megvolt. Végül is március 15-én az amerikai delegáció elküldte e-mailben ezt a jelentést, és így néhány óra még maradt arra, hogy megjegyzést tegyek a koncepciós verzióhoz, de politikailag nagyon érzékeny ez a terület, ezt nem fogják hagyni. A biztosasszony már foglalkozott ezzel a kérdéssel, ezt én sajnálatosnak tartom, hiszen itt három pontról van szó, amelyet én másképp szerettem volna látni a jelentésben. Először is a TFTP információk szükségessége. Az amerikaiak nem igazán akarták megmutatni nekünk azt, hogy milyen hozzáadott értéke van ezeknek. Nem vagyok meggyőződve ezeknek a szükségességéről. A második pont az az érintettek jogai. Igen, ezek megfelelnek a szerződésnek, megfelelően hajtották ezt végre, de ez nem kielégítőek a, az érintett, érintettek számára. Tehát igazából megnézhetik ezeket az adatokat az, az amerikai pénzügyminisztérium dolgozói, de az érintettek igazi jogai véleményem szerint nem igazán érvényesülnek, tehát más alapra lenne szükség a szerződésben, annak érdekében az adatbankot valóban át lehessen nézni. Volt még egy kritikus pont, ez a másik funkció miatt van, ez az Europol szerepéről hozott következtetés, szerintem az túlságosan pozitívan megfogalmazva, ahogy mondtam. A GSB jelentés kritikával illeti az Európol működését, főként november folyamán. Örömmel hallottam, és ott láttam a különböző jelentésekben, hogy az Európol nagyon sokat tesz jelenleg annak érdekében, hogy az eljárásokat kiavítsa, és az amerikai kollégák is tudják, hogy több írásbeli információra van szükség azért, hogy a, az, a nyomozásokat alátámasszák, de hogy a jelentés ben túlságosan pozitívan nyilatkoznak az Europolról. Nem tudom, mire építesz, hiszen maga a review csapat egy órát beszélt az Europol egy munkatár, munkatársával, és csak egy levelet látott a, a működésről, tehát a bizottságnak több ö, kapcsolatot kellene fenntartani az Europollal. Végezetül az Europol szem, szerepéről Jelenleg eh, az Europol eh, workshopokat is tart, ahogy Wainwright úr is említette, itt a négyes cikkről van szó, az adatvédelmi záradékról, amely nagyon jó, ami pedig az eh, ESB-t életi. Az egyes cikkben is benne van ez, és itt benne van a privacy, vagyis a személyes adatok védelme, illetve az Európai Állampolgárok bankaratainak a védelme is benne van ebben. Remélhetőleg az Európai és az SZB között sikerül megállapodásra jutni, és én is készen állok a kérdéseikre. Thank you. Köszönöm szépen. Itt a kérdések ideje. Buszutil úr. Igen, ügyrendi kérdésről van szó az előbbi felszólaló nyilatkozatai alapján és aggályai alapján. Szerintem Príbe úrtól és Wainwright úrtól is kéne valami gyors reakció, mielőtt felszólalunk, hiszen ezeket az aggályokat azonnal kezelni kell. I was, intending to still az volt az ándékom, hogy megpróbáljunk takarékoskodni az idővel, hogy több kérdést jöhessen. Először bekérnénk a, a tagoktól a kérdéseket. Azt mondja, uram, hogy az előadók beszélnek előbb, aztán jönnek a kérdések? Nem, azt hiszem, hogy erre nincs időnk, sajnálom. De hogyha Príbe úr nagyon röviden akarna felszólalni, hát nem tudom, de bajban leszünk az idővel elnök úr, nagyon röviden. És valóban meg vagyok lepetve attól, hogy amit Mr. Brad Bart úr mondott, legyen valami egyértelmű. A bizottság a bizottság ugye beadott egy jelentést, én vagyok az, aki felhatalmazott arra, hogy erről beszéljek. A bizottság e, ezt azután engedélyezte, hogy a, a az ellenőrző e, csoporttól megkapta az információt. E, volt egy komoly incidens, de a bizottság csak akkor lépett tovább a jelentés elfogadására, amikor a tím minden tagja elmondta, hogy ez megfelelő. Brad Bart úr is elmondta, hogy több mint 98%-ban figyelembe vettük az észrevételeket. Elmondom, hogy Brad Bart úr jelentése mennyire került figyelembevételére. Egyébként meg vagyok döbbenve ettől, hogyha valaki így exposzt alapon eltávolítja magát a jelentéstől, ez az ő problémája Egyébként az összes adatvédelmi képviselő elfogadta a jelentést. Köszönöm. Kérem a kérdéshez adom majd meg a szót, de a lehető legrövidebb időn belül kérdésekre kerül sor, ne felejtsük el, hogy a, a válaszokra is időt kell hagynunk a kérdések után. Alvaro úr, jelentéstevendő. Elnök úr, köszönöm szépen. Emlékeztetnék arra, hogy a kollégák egyetértésével ugye átválthatunk angolra. A, nyilván a tolmácsoknak majd el kell menni, de hát ettől a munka nem áll még le. Egy dolog egyértelmű igazából az elhangzott nyilatkozatok alapján kiderül, hogy nem az Európol a probléma, ezt nyíltan kimondhatjuk. Itt most a nyilvánosság előtt elmondom, nincs gondom azzal, hogy milyen munkát végez az Európol. Az ön jelentésének 11. oldalán ön nyilatkozik úgy, hogy az Europol egyértelműen végrehajtja az Európai Unió és az USA által jóvá hagyott megállapodást, konkrétan a négyes cikket. Lehetséges, hogy itt interpretációs problémánk van, hiszen nem tudjuk egyértelműen, hogy ez egy operatív cikk, vagy egyéb megfontolásokat takar. De mindenképpen operatív aspektusokra is kiterjed, amennyiben a bizottság tiltakozik az ellen, hogy legyen ilyen elem is benne, akkor ugye két malomban őrölünk a négyes cikk kettesben szükséges dolgok vannak leírva, hogyha az ember adatokat akar védeni valami korábbi szakaszban. Az adatoknak az alátámasztott szükségszerűségéről beszélünk, a legszűkebb tartományt kell továbbadni, és az adatáramlást szigorúan ellenőrizni kell. Szerintem itt nem ilyen úgynevezett ömlesztett adatáramlásról van szó, Igaz, hogy ez a szó használat van, ez azonban nem okvetlenül ilyen jellegű adatokat kérnek. Tehát itt mindenképpen csökkenteni kellene, minimalizálni kellene ezt a fajta adatár, adatfolyamat. A bizottság elmondja, hogy az adatok mennyisége csökkent, de nem kaptunk számszerűsítést, hogy hány százalék például. Nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudom 30 másodpercben eh, nem tudom elmondani. A megállapodás 13-as cikk azt mondja, hogy a felvizsgálatban eh, a, elmondják, hogy hány eh, fizetése kapcsolatos eh, kísérő üzenetet vizsgáltak meg. Az Europol ezt nem tudhatja. A SWIFT cég maga sem tudhatja ezt az adatot. Hogyha a bizottság eh, utána nézne a dolognak, nem hiszem, hogy a SWIFT nem akarna együttműködni. Amennyiben a SWIFT cég nem működik együtt, akkor arról kérjünk tájékoztassanak bennünket. E, egyébként ők ugye e, együttműködő testületnek minősülnek. Aztán ugye van itt eltérés a négyes és az ötös cikk között. E, a négyes cégben definiálják azt, hogy szükségszerűségről van szó, azonosítani kell a, az eseményt, hát a terrorizmussal kapcsolatban valami nexust kell meghatározni. Az amerikai minisztérium az Europolnak elmondta, megmondta, hogy mi a terrorista nexus, terrorista kapcsolat. Amennyiben hat hónapon belül a felvizsgálati jelentés azt mondta, hogy 25 ezer kutatás zajlott le, akkor az átlagban napra lebontva 120, 125 házkutatás per nap. Vannak dolgok, amelyek ugye az ellenőrző hatóság képviselete azt mondta, hogy 304 rákeresés volt. Amennyiben, ha ezt komolyan vesszük, akkor hát ezt el kell fogadni. Az adatvédelmi ö, igényekkel kapcsolatban, ami a 15-ös és 16-os cikkekben szerepel, a, a bizottsági jelentés azt mondja, hogy ö, az egyének ö, megpróbálták az adatvédelme kapcsolatos jogaikat érvényesíteni. Jó lenne tudni, Eh, hogy eh, miért nem kaptunk reakciót a Nemzeti Adatvédelmi Ügynökségektől, mert ez esetben ők az igazán címzett felek. Aztán van a 16-os cikknek egy megszegése, azt mondja, hogy a TFTP adatbázisnál csak olyan változtatás lehet, ami egy aktualizált eh, pénzügyi tranzakciós üzenet. Gyakorlatilag a bankoknak kellene a korrekciót végrehajtani az adatokkal kapcsolatban. Ez egyébként nincs összhangban a 16-os cikkel. Ezek csupán töredékét képezik az észrevételeimnek, ahol valójában nem tartották be az egyesség, a megállapodás rendelkezéseit. Köszönjük az Európol jelentését, köszönjük, hogy ilyen gyorsan és precízen összeállították az anyagot, de a megállapodás azt mondja, hogy a megkeresést a lehető legegyértelműbben precíz meg kell fogalmazni meg kell, fel kell tárni és el kell magyarázni a terrorista fenyegetettséget. De hogyan lehet a TFTP programot ennek alapján üzemeltetni? Hogyan mondhatjuk ki, hogy a terrorizmussal való kapcsolat nem lehet a megkeresés része, vagy nem lehet megnevezni ezt a megkeresésben? A következő dolog, ez az úgynevezett ömlesztett adatok kérdése. Az Europol jelentésben az ömlesztett adatokról beszél, amennyiben az USA hatóságok demonstrálják azt, hogy adott keresések esetében a terrorista kapcsolat jelen van. ez nem jelentheti azt, hogy az USA egy adott ország összes állampolgárának adatait kéri. Mindjárt végzek, elnök úr. Másfél évről beszélünk. E, és mi van, hogyha e, egy harmadik testülettől, egy független testülettől e, azt hallom, hogy az adatok nem jogkövető módon kerültek átadásra a szerződés alapján. Ennek alapján tehát fel kéne függeszteni a megállapodást, hiszen a végrehajtással kapcsolatban konfúzió van, nem elég tiszta és egyértelmű a helyzet, sajnálom elnök úr. Jó néhány pontot kellene még megemlíteni, de hát nagyon sajnálom, el kell mondanom a bizottságnak, hogy nyugtalanít bennünket az a mód, ahogyan a megállapodást végrehajtották, hiszen a partnerek nagyon nagy bizalommal mentek bele abba a kapcsolatba, az a lényeg, hogy számunkra, az állampolgáraink számára fokozzuk a biztonságot, ugyanakkor jogorvoslati lehetőséget adjunk számukra, és hogy ellenőrizhessük, hogy az eljárást megfelelően folytatták le. E, az ember egy lábon nem tud járni. Ez igaz a raportőrnek. Kérem a tagok e, többsége számára elmondom, nem csupán a tolmácsokról van szó, hanem 18.30 után a teremből számos más embernek lehetnek üzleti megállapodásai, például a, a felszólók, az előadók is. Tehát kérem, legyenek konkrét kérdéseik. Szépen asszony. Köszönöm szépen, megpróbálok rövid lenni, de szeretnék arra utalni, hogy a múltban gyakran már figyelmeztettünk arra, hogy, a, hogy sokkal több időt kellene szakítani egy ilyenfajta témákra. Sok mindent elmondott már Álvaro úr, ezért csak egy alapvető megjegyzést tennék. A SWIFT megállapodás a Lisszaboni szerződés értelmében jelzés lehetett volna annak irányába, hogy egy új, a kölcsönös bizalmon alapuló együttműködést szeretnénk az európai intézmények, illetve az USA között. Sajnálatos módon teljes mértékben elhibáztuk ezt. Bizalmatlanság van mind az USA, mind pedig az európai intézmények részéről. Ez nem csak ezen egyezmény esetében sajnálatos, hanem ez megnehezíti a bizalmat a többi előttünk álló megalapodás előtt is, illetve ezeknek a végrehajtását is megnehezíti. Pontosan ez az a drámai dolog ebben az egész TFTP dologban. Mind a tárgyalások során, mind pedig a megállapodásban magában az USA arról biztosított bennünket, hogy a SWIFT esetében az adatkategóriák nagyon szűken lesznek kialakítva. Kezdettől fogva azonban ez nem történt meg. Breitbart úrtól hallhattuk azt, hogy 16 napig tartott az, mi megválaszoltak egy kérést, mert állandóan újabb és újabb kéréseket kellett feltenni. Tehát valahol már tényleg a sarkunkra kell állni, és azt kell mondjuk, hogy szóbelileg vagy írásbelileg érkeznek ezek az információk, és a szóbeli információkat hogyan lehet egyáltalán értékelni. Az sem biztos, hogy milyen alapon történnek a kérelmek. Ezek tényleg olyan kérelmek, amelyek egy konkrét gyanúsítotthoz kapcsolódnak, vagy ezek csak általános kérések. Mindig vannak ezzel kapcsolatban gondok, és Malmström azt is utalt arra, hogy konkrét nevet kell megadniuk a kérésnél, de az a benyomás, hogy másfajta felhasználási területek is lehetségesek itt. Ezért elengedhetetlenek tartom azt, hogy azt a a dolgot fejezzük be, hogy mindig ugyanezt kérjük, és végre a bizottságnak és az USA-nak, ez a tagállamoknak biztosítani kell azt, hogy ami, ami a megállapodásban megszületett szabályként, ami az adatvédelmet, a konkrét kéréseket illeti, ami az adatok minimalizálását illeti, ezt valóban valósítsák meg, és még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy nehézségeink lesznek majd abban, hogy a jövőbeli egyezményeknél bizalmat alakítsunk ki. Buzotil úr következik. Yes, thank you. Well... Köszönöm szépen. Mindenképpen még mindig úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos ez a megállapodás, ezzel egyetértettünk, és mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy megfelelően végrehajtásra is kerül, ez a legfontosabb agályunk. Mindrájt két dolgot vetett fel, ahol további tisztázásra van szükség, és amit nem igazán találom meggyőzőnek. Először is azt mondta, hogy a négyes cikk nem adatvédelmi klauza. Ezt azért meglepőnek tartom, mert én azt gondoltam, hogy igen. És pontosan ezért bíztunk benne, amikor jóvá hagytuk. Úgyhogy további részletes magyarázatát szeretném ennek hallani. Másodszorban a szóbeli információcsere esetében sem voltam eléggé meggyőzve, hogy a további kívánságra, amire szóban válaszolnak, sor kerül erre. Ön szerint nem másképpen kellene ezt megtenni? Az adatvédelem szempontjából jobb megoldást találni? Köszönöm szépen, Diaz Demére úr, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én elfogadom a tisztázással kapcsolatos magyarázatokat, amelyet az Európol igazgatója ö, megfogalmazott a megállapodás végrehajtását életen. Tudom, hogy milyen nehézségek merültek fel, ö, hogy a négy, négyes cikkekben foglaltakat pontosan végrehajthassák. Egy dologgal azért tökéletesen nem értek egyet, nevezetesen a közös ellenőrző ügynökséghez való hozzáállást hát ott nem igazán jól végezték a munkát. És hadd mondjam el, hogy miért. Először is. Nyilvános vita indult be március 7-én, anélkül, hogy ebbe az Európolt vagy a bizottságot belevonták volna, vagy az amerikai hatóságokat. Ez pedig ellentmond annak, ami a 13. cikkben található, ugyanis a 13-as cikk közös felülvizsgálatról szól az Amerikai Egyesült Államok kormányával. Legalábbis ez az alapja. Aztán a következő. A négyes cikk értelmében az Európolnak ellenőriznie kell operatív viszonylatból, hogy minimális adat átvitelre kerüljön sor. Ebben a kontextusban az Európolnak csak a négyes cikkre vonatkozó kritériumokat kell ellenőreznie, mert a TFTP értelmében nem lehet hozzáférni olyan adatokhoz, amelyek közvetlenül a SWIFT-ből az amerikai hatóságokhoz kerülnek. Az adatvédelmi ö, rendelkezések a TFTP-ben mindenképpen alkalmazandók és tiszteletben tartandók, amikor ezek a hatóságok egyedi keresést végeznek az összes adatban. A GSP képviselője úgy gondolom hibát követett el, mert amikor adatvédelmi rendszerről beszélünk, mi pedig olyanról, amely a TFTP-re is alkalmazandó, amelyet aztán az Európai Adatvédelmi Biztos monitoroz, mindkét ö, érintett ö, hatáskörére vonatkoznak. Nem igazán fogadható el az a megállapítás, hogy az amerikai hatóságokkal szemben kell, hogy részt vegyenek. Nyolc kívánság jött az Európolhoz, utoljára márciusban. Aztán kiegészítő információt kértek, és négy esetben biztosították is mindezt. Ezekkel a szóbeli ö, közlésekkel valamit tennünk kell, ö, mert egyébként nem tudjuk megfelelően biztosítani az adatvédelmet a rendkívül összetett esetekben. Végezetül a GSP-nek üzenném. Az Európolnál bizalmas információ is található a négyes cikk értelmében az amerikai hatóságoknak lehet kiszolgáltatni őket. 2010 novemberében, főleg azért, mert a terrorizmus elleni tevékenység rendkívül kényes terület, és a nyomozó hatóságokat is érinti. Úgyhogy a GSP képviselőihez fordulnék hogyha bizalmas információról van szó, az Európolnak információkat kell szolgáltatnia, és ez meg is történik. A parlament önnár 31. ülésére. Végezetül azt szeretném elmondani, elnök úr, hogy minden módszer, minden eljárás figyelembe vehető, de tekintettel az Európol körére nem tudok egyetérteni azzal, hogy jó ötlet volt a közös ellenőrző bizottság ellenőrzését a hatályba lépést követően hat hónappal már be is indították. Köszönöm. Nem szeretne szólni? Nem. Nem? Akkor Albrecht úr következik. Köszönöm szépen. Csak egy percben szeretnék szólni. Úgy gondolom, hogy ezek a tények, amelyek most már itt vannak előttünk, egészen más szögbe helyezik a tényeket. Amikor újra tárgyaltunk a megállapodásról, csak nagyon kevés adatátadásról volt szó, nagyon szűk keresztmetszetben, amelyet egy független hatóság ellenőrzött. Most már óriási csomagokról van szó, amelyek az Egyesült Államokba kerülnek, és tényleg nem lehet őket szűkíteni. Van valaki, aki csak nagyon kevés esetet lát, és nem igazán ugyanaz a funkciója, mint a független ellenőrnek. Én szerintem ez teljesen más, helyzet már, mint amilyennek kellett volna lennie, és szerintem a megállapodást előző időszakhoz képest igazándiból semmi nem történt változásképpen. Ráadásul nekem, aki a közrendet végzem, alapvető jogokat sért ez az egész. Hogyha nem tudja valaki bebizonyítani azt, hogy tényleg vannak ö, védelmi eszközök, akkor nem tudjuk egyszerűen állítani azt, hogy ez bekövetkezzen. Szerintem ez az én álláspontom, és mindenkinek ennek kéne lennie az álláspontjának az Európai Unióban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Mindmart úr, először önnek kellene megadnom a szót. Péveg úrnak, utána majd Belbárt úrnak. Köszönöm szépen megjegyzéseket, válaszokat. Nagyon röviden háromra reflektálnék, ha lehet. Először is ami a terrorizmus nexusát illeti, amit Álvaro úr vetett fel. Hát fogalmazzak konkrétabban. Nyilván ö, terrorizmus ö, múltal kell, hogy rendelkezzen valaki a négyes cikk értelmében, de azt hiszem, hogy világos volt abból, amit mondtam, hogy konkrét esetekre, konkrét nyomozásra, konkrét adatokra, nevekre kell, hogy vonatkozzon, ami nem az a négyes cikkben található, ez később található a későbbi cikkekben. De, ami a négyes cikket illeti, igen, nagy adatokat adunk át, és ez itt található, általánosan fogalmazva, meg kell állapítani, hogy valakinek terrorista múltja van. Például az USA-nak meg kell győzni minket arról, hogy miért egy adott ország van a listán, és egy másik nem. Úgyhogy meg kell ö, értenünk azt, ö, hogy miért ö, jelent különös veszélyt ez az ország terrorizmus szempontjából. Úgyhogy olyan példa ez, amely arra is igaz, hogy bizonyos adatok ö, ról szó lehet, másokról nem. Meg kell indokolni, hogy igen, hosszú éves tapasztalatok alapján ez terrorista cselekményre utal. Tehát ezen a szinten igen, mindenképpen terrorista múlt kell rendelkeznie valakinek. Így lehet csökkenteni az adatok körét. Persze, amennyire csak lehet. Ez azt jelenti, hogy erről ugye lehet vitázni, hogy most nagyon kevés adatot lehessen adni, vagy, kiadni, vagy sokat. Mennyiségről nincs szó a megállapodásban. Annyira le kell szűkenni, amennyire csak lehet az adott feltételek között. Azt hiszem, hogy elég nehéz eldönteni azt, hogy a négyesszik ezen a szinten hogyan működhetne. Buszutil úr, két nagyon jó kérdést tett fel. Először is, adatvédelem. Hogy ez nem adatvédelmi klauza. Nos, én ez alatt azt értem, hogy nagyon szigorúan szakmai szempontból a hagyományos adatvédelmi ö, feltételek akkor alkalmazandók, hogyha valakit azonosítottak már, mint problémás eseted. A négyes cikk esetében ilyenről nincs szó, ez később található a megállapodásban. Mind a mellett, egyetértek Álvaro úrral, az egész megállapodásnak tükröznie kell általános elveket az adat védelem terén, és ezért indirekt módon, még a négyes cikk értelmében is ö, arányosági elveket alkalmazunk, természetesen ezzel egyetértek. Második kérdése, uram. A szóbeli ö, információcsere. Hát nyilván szorosan együttműködünk az amerikai partnereinkkel, szinte minden nap tárgyalunk velük, ez teljesen normális gyakorlat, része az egész tevékenységnek, főleg, hogyha bizalmas dolgokról van szó, az Egyesült Államok igen kényes témákban folyó nyomozásokról oszt meg velünk információkat, és ez nagyon sokat segít az Európol általános tevékenysége terén is a terrorizmus elleni harcban ami a négyes cikk alá tartozó igényeket illeti, kéréseket illeti, hivatalos döntések csak írásos dokumentáció alapján történnek. A szóbeli jelentések általában a kontextust határolnak körül, de határozatainkat a 80 oldalas írásos anyag alapján hozzuk. Talán hibát követtünk el, és nem volt eléggé világos ez a közös ellenőrző bizottság vagy hatóság számára, ezért nem is hibáztathatom őket. Remélem, hogy most, hogy már tisztáztuk a dolgokat, egyértelműen látják, hogy mi lesz az elkövetkezendő hónapok során. Tehát ez volt az a három terület, amit meg akartam említeni. Gondolom a kollégámnak van még kiegészítő megjegyzése parancsolja. Hogy látom, hogy a tolmácsolás nem fogja kitartani azt, amíg ezt befejezzük, ezt a témát. Egyébként minden elég kulcsfontosságú ebben, az, ebben a, a szerződésben. Elmondom, hogy mit mondtunk a vég következetés előtt, alatt és után. 27 <clears throat> ezer szerintünk az egy nagy előrelépés, az amerikaiakat kényszert végül is rászorítottuk hogy ebbe az irányba lépjenek el. Ez az összes pénzügyi adatra vonatkozik, nem csak az, amit a TFTP megállapodás alapján adtunk tovább. Ez a teljes adatmennyiséget jelenti. Úgy tűnik, hogy ez nagyon gyakori dolog, számos alkalommal ugyanarról az emberről kérnek információt. Az amerikai hatóságok azt mondták, hogy jelenleg nincs eszközük arra, hogy elkülönítsék a számot, hogy nevezetesen csak a TFTP alapján keresenek rá adatokra, ez talán később változik. Bennünket őszintén szóval az frusztrál, hogy nagyon sok ellentmondó információ van, ahol tisztán akarunk látni. Például a jelentés az utolsó mondatban azt mondja, hogy jövő évben is lesz egy felülvizsgálat. Nem tudom, hogy Alvaro úr miért mondja azt, hogy ez másfél év múlva lesz. Ez jövőre, december 31-én lesz. Köszönöm szépen, Breitbart úr. Elnök úr, köszönöm. Rövid észrevételeim vannak először is a bizottságot előre tájékoztattam, hogy eh, a jelentések kapcsolatban lesznek ellenvéleményeim, de más részeket el tudok fogadni. Ezt azonban szerintem most hagyjuk, ne, ne eh, menjen rá az egész este Alvaro úr kérdést tett fel, eh, hogy a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságokhoz hány hozzáférési kérés futott be. Nem tudom, de mikor februárban az USA-ban voltunk, akkor az derült ki, hogy akkor még az USA-ban nem adtak le adatokat Úgyhogy az USA hatóságok akkor még nem kaptak adatot, lehet, hogy a megkeresések már le voltak adva, de az adatok nem kerültek átadásra. A közös ellenző hatóság szerepével kapcsolatban szerintem a két beterjesztett jelentés között van egy keveredés, van egy hivatalos közös fel, felvizsgálati jelentés, ez a, e, ez e, a TFTP e, megállapodás 13-as cikke alapján van, aztán van a közös ellenőrző hatóságnak a felvizsgálati jelentése, ez az úgynevezett közös ellenző hatóság teljesen függetlenül testülete, e, ennek a dolga az, hogy az Európol minden tevékenységét vizsgálja felül, ami az adatokkal, illetve adatvédelemmel kapcsolatos. A TFTP megállapodás e, hatályba lépése után e, Eh, eh, a közös előző hatóság már szeptemberben úgy döntött, hogy lesz egy első felvizsgálat, ami amikor csak lehet, ez november 11-ére volt beütemezve, ez nem az utolsó, az ajánlásoknak eh, nyomát fogjuk követni, és a magam részéről bízom benne, hogy jelentős javulást fogunk tapasztalni, együtt működünk, működünk az Európollal a közös munkaülésekkel. Elnök, köszönöm, köszönöm a meghívott előadóknak. Szlatford asszony, egy pillanat. Először engedjék meg, hogy megköszönjük a tolmácsok munkáját, hiszen ők túlléptek a hivatalos időn. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak és hát szerintem gyorsan előre kellene mennünk, hogy lezárjuk ezt a elvaratlan szállat, ezt a nyitott kérdést. Ez első perctől kezdve vitatott téma volt a parlamentnél, és úgy látom, hogy ez a téma továbbra is zavaros, hogyha még egy utolsó észrevételük van a témával kapcsolatban, akkor Sajnálom, rövidre kell fogni. Zlatford asszony, elnök úr. Szerintem nagyon hasznos volt ez az ülés, legalábbis én jobban értem a dolgokat. Azonban nem kielégítő, hogy van ez a nézetkülönbség a közös ellenőrző hatóság, a bizottság és az Európol között. Az utolsó észrevétel, ugye Brad Bart úr azt mondta, hogy a, a bizottsági felvizsgálat bizonyos részeivel egyetért, másokkal meg nem. Hát azért jó lenne tudni, hogy ő konkrétan melyik részekre utal. Going to have the confidence, the trust that we need to have. I agree, Mr. very important agreement. I want to fight terrorism. Uh, I live in London, you know, enough said, as it were. But um, this is not a good basis